Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Tudom, hogy volt, akinek még, még korábbi ülése is volt, és onnan jön ide. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Át tudjuk-e fogadni a napirendet? Karasz úr véleménye a refittel kapcsolatban és a trialóg eredményeiről Jakonszáli asszony beszámolója, illetve mezőgazdasági vám témával kapcsolatos jelentés tervezetet a következő ülésre tettük át, ez az 5 és a 6-os napirendi pont, ezért a későbbi napirendi pontok egy kicsit előbbre kerülnek. Ha jól tudom, akkor azok, akik nek a jelentését, véleményét későbbre tesszük napirendre, tájékoztatást kaptak erről. Az elnök közleményei az ülést közvetítjük interneten, az e-meeting megtalálják a információkat. Érdekes tájékoztatást kaptam tegnap, a módosító javaslatokat elektronikusan is alá lehet írni. Kérem, ezt ne értelmezzék úgy, hogy e- még több módosító javaslatot be lehet nyújtani, nem a mennyiségre kell rámenni, hanem a minőségre e, de minden esetre e, igyekszünk egyszerűsíteni mindenkinek az életét az elektronikus aláírás. Két új munkatársunk van a titkárságon, Péter Trang, aki most nincs itt ma, öt hónapig a tanácsnál volt, és most érkezett vissza, úgyhogy ez mindenképpen nagyon hasznos, és meghallgatjuk majd, hogy mi volt, milyen tapasztalatokat szerzett a tanácson. És Paris Tirics Kaváti, aki szintén új munkatársunk, köszönjük, hogy nálunk fog dolgozni, és segíti a munkánkat. És Joanna Epaptól pedig elbúcsúzunk, az EPRS-hez megy dolgozni, ezzel az EPRS egy kiváló munkatársat nyert, és javul még jobban, javul a kapcsolatunk velük. A tájékoztatás a három oldalú tárgyalások állásáról, ez az első érdemi rendi pontunk. Birgittet kérdezem, hogy tájékoztatnál bennünket a múlt éjszakai háromoldalú egyeztetésre. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap este volt az első háromoldalú egyeztetés a csomag az előre befizetett utakkal kapcsolatban, szervezett utakkal kapcsolatban. Van itt néhány pont, amiben nem tudunk egyetérteni, főleg a hatály és a definíció, tehát a szervezett utak definíciója. A tanács elfogadja azt, hogy általánosságban csak két kategória között tesz különbséget, tehát vagy szervezett út, vagy kötelezően vállalt utazás. A parlament az előző törvényhezési ciklusban nagyon nagy figyelmet fordított a fogyasztóvédelmi szempontokra és a felelősségi pontokra. Aztán foglalkoznunk kell azzal, hogy egyre több utat, szervezett utat online módon foglalnak le. Ezzel nem igazán foglalkozott eddig a parlament. A, mi most benyújtottunk ezzel kapcsolatban egy javaslatot, a tanács ezt elutasítja, egy kicsit hadilábon állunk. A nagy probléma az, hogy azt állítják, hogy ez a feltétel, amit mondunk, mely szerint az adatok átadása, a név, az útlevélszám, illetve a hitelkártyaszám átadása nem történik meg. Az irányelv hatája szempontjából ez nagyon fontos kérdés. Az Európai Bizottságot arra kértük, hogy vizsgálja meg még egyszer ezt a kérdést. Itt van egy pont, ahol nagyon ö, nagy adatátadásra kerül sor, ahol egymáshoz közel kerül sor adat átvitelekre, és a fogyasztónak is az a véleménye, hogy ezek összefüggnek egymással, nem egymástól függetlenül történnek meg, ott külön felelősségi köröket kell megállapítani. Aztán beszéltünk a csődeljárásról, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, ezek mind megoldható dolgok. Minden esetre az, amiben, eh, amit eldöntöttünk, a modern technikák, az online foglalás, ezeket mindenképpen bele kell foglalni az irányelv, eh, az jogszabályba. Március 5-én lesz a következő három oldalú egyeztetés, eh, most pénteken lesz a következő technikai ülés, munka dokumentum szinten, aztán Strasbourgban és a zöld héten nem lesz túl sok időnk, a tanács mandátuma nem elegendő ahhoz, hogy még további üléseket szervezzünk, ez aggasztó számomra, de nagyon fontos az nagyon fontosabb a minőség, mint a gyorsaság, a sebesség. A tanács májusban szeretné lezárni az ügyet, de kétségeim vannak az a kapcsolatban, hogy ez megvalósítható-e. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevő tegnap kiváló munkát végzett, kiválóan bemutatta az Európai Parlament álláspontját. Azt szeretnénk, hogyha a szervezett utakra vonatkozó csomagterv a digitális korszakban is megállja a helyét, és nem szabad joghézagokat létrehozni. Kiváló munkát végzett tehát. A következő három oldalú egyeztetés itt lesz majd megint a parlamentben. Arról tájékoztattak, hogy nincs máltai tolmácsolás, elnézést, mert valaki beteg lett a máltai tolmácsok közül, reméljük, hogy hamarosan meggyógyul, máltai nyelven lehet beszélni, és a máltai nyelvről más nyelvekre tolmácsolnak a tolmácsok, de máltaira nem történik meg a tolmácsolás. A következő egy véleménytervezet Dítás Saránzova ajánlások az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében. <clears throat> azonnal meg is adom a szót, de arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy lesz egy közös meghallgatás február 24-én. Kihívások és lehetőségek a belső piacon, belső piacon a TTIP egyezménynek köszönhetően. Ez két konkrét területre fog koncentrálni, amelyen az IMCO illetékes, és ezeken a területeken már vannak véleménytervezetek, és biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő ezt részleteiben bemutatja. Nyilván további meghallgatásra lesz majd szükség a témában. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt még a tartalomba belefognék, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon nem örülök a határidőknek, amit az Inkónak szabtak meg a vélemény szempontjából az INTA. Minden szabbizottságot arra kényszerít, hogy gyorsan végezzünk, és hogy gyorsan gondolkodjunk el a prioritásainkról. Én az Intát arra kértem, hogy halasszák el a jelentést, és itt csak néhány napról lenne szó, ennek nem lenne hatása a határidőre. Csak pár napot kaptam, ennek nincsen hatása a határidőnkre. Elnézést kérek a szoros határidő miatt, de ez nem a mi hibánk. Amit javasolnék a koordinátoroknak és az árnyék jelentéstevőknek, hogy a T-tipet továbbra is helyezzék a szakbizottság napirendjére, a vélemény elfogadása után is. Azt javaslom, hogy folyamatosan kérdezzük meg a bizottságot, kérjük meg arra a bizottságot, hogy jöjjön hozzánk, vagy a munkacsoportunkba, hogy beszélhessünk erről a témáról. Már ma reggel is volt egy első találkozunk a fő tárgyalóval, illetve az árnyékjelentéstevőkkel. Nincs értelme a teljes frakcióval találkozni addig, amíg nem születik meg a végső szavazás, és nem ratifikálják a TTIP-et. Időközben szeretnék nagyon sok árnyékjelentéstevői találkozót szervezni a tárgyalókkal, illetve mások, akik érintettek a tárgyalásokban. Ami a munkát illeti, Szeretném a kollégákat arra emlékeztetni, hogy minden képviselő hozzáfér most már a még nem konszolidált szöveghez, az úgynevezett olvasószobában. A bizottság számos dokumentumot online is elhelyezett, mint a képviselők, mint pedig az általános közvéleményehez hozzáfér. Ami a véleményt magát illeti, én remélem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a véleménynek olyan kérdésekre kell koncentrálnia, amelyek a mi szabadságunk illetékességi körébe tartoznak. A tervezetem emiatt az INTA jelentés struktúráját követi, kivéve azokat a fejezeteket, ahol mi vagyunk illetékesek. Bizonyára tudják, a T T-tip az egységes piacról szól, ezért a végső szavazás, a végső megállapodás nem fog jobban kiadni senki másra, mint a mi szabizottságunkra. A tárgyalások kritikai pontjai az IMCO szabizottság illetékességi körébe tartozik. A termékek szabad mozgása, a technikai standardok, a székhely a közbeszerzés, szabályozási ügyek, tehát minden ilyen kérdés valamilyen módon érintve van a TTIP által. Ezért véleményem szerint elengedhetetlen az, hogy az IMCO kulcsszerepet kapjon az Európai Parlamentben a TTIP kapcsán. A TTIP véleményem szerint, hogyha ezt jól végezzük el, akkor ez segít abban, hogy növekedhessen az egységes európai piac, és hogy munkahelyek jöjjenek létre. Európai standardokat globális standardokká emelheti, és gazdasági hatások is várhatóak ettől úgy gondolom, hogy ez egy híd lehetne annak irányába, hogy megújítsuk a transatlanti bizalmat. Elnökasszony, örülök annak, hogy ezen a projekten munkálkodunk, és várom azokat a módosítókat, amelyek majd erősítik a szövegünket, és várom az elnyékjelentéstevőkkel a gyümölcsöző párbeszédet. Köszönöm szépen! mindannyian tudjuk, hogy ha valaki egy ilyen véleményt ír, akkor eléggé limitált a terjedelem, és valószínűleg igaza van abban, hogy sok módosító lesz. Schwab úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kolléga, először is hadd köszönjem meg ezt a valóban kitűnő tervezetet Sarancova kollega részéről. Úgy gondolom, hogy ennek alapján az egyes pontokról nagyon jól tudunk majd beszélni. Be kell valljam azt, hogy ma reggel nem igazán rendelkezett még elképzelésekkel arról, hogy a módosítókkal hogyan lehetne még tovább javítani ezt a szöveget. Szerintem jó a szöveg. A nagy témakörök, amelyek dominálják ezt a megállapodást jelenleg, ebben a szövegben nem találhatóak meg közvetlenül, és a, az Infraszakbizottságban és egy kicsit a sötétben tapogatóznak. Igaz az, hogy hozzáférünk a dokumentumokhoz, de viszont csak a végén tudjuk azt megítélni, hogy megfelel-e az igényeinknek, a kívánságainknak ez a megállapodás. Ezért négy pontról szeretnék beszélni. Az első az az, Sarancova kollégának igaza van abban, hogy természetesen a mi szabizottságunkat érinti a leginkább ez a megállapodás. Persze az envét, az ítét is illeti ez, de minket a legjobban, és ezért nincs ezzel semmi gondom, hogy a szabályzási együttműködést erőltetjük. Viszont véleményem, ez nem, véleményem szerint ez nem hatott olyan messzire, hogy konkrét jogszabályokat akadályozunk. A helyes hatás tanulmány a jövőbeli ajánlásokkal kapcsolatban nem csak a KKV-k számára, nem csak a munkavállalók joga miatt fontos, hanem a transatlanti együttműködés szempontjából is fontos ez, de ez nem mehet odáig, hogy ebből kifolyólag a mi jogszabályainkat már ex ante akadályozzuk. Tehát erre azért figyelnék. Az is fontos, hogy a szakmai mobilitás lehetőségét is erősíteni kell. A 3-as, 4-es pontban a jelentéstevő beszél erről, viszont ezek az illetékességi körök az USA-ban nem szövetségi szinten vannak, nem az USA kormánynál, hanem az államoknál. És ezért sokat kell majd még tárgyalni, hogy itt ezt meg lehessen nyitni. Európában sem megy ez egyébként még simán. Sokkal nehezebb ennél az ötös pont a közbeszerzés. Itt igazából egy igazi nehézségek vannak. Itt van egy eh, amerikai törvény, ezt itt nehéz majd előre jutni, de mindenképpen ennek is részének kell lenni a tárgyalásoknak, de ez a pályázatok egy kis részét fogja csak lefedni. A tagállamoknál is eh, különböző szabályok vannak, és úgy gondolom, hogy ennek kapcsán mindenképpen a tárgyalóknak a saját eh, kívánságainkat kell majd erőltetnie, szerintem nem lesz egyébként a megállapodásban, itt nem, nem lesz igazi egyensúly. Végezetül még egy pozitív példát szeretnék megemlíteni, több rendezvényt tartottam már ebben a témában, és mindig van egy ilyen kis röplap, amelyben az áll, hogy statisztikai szempontból Németországban az export 24%-kal nőhet. Egy állampolgár azt mondta, hogy svábú, hát megőrült, 94%-kal több export. Mondtam, hogy ez nem én találtam ki ezt a számot, de utána egy KKV is jelentkezett, 20 munkatársal rendelkező kis cég, két és fél milliós forgalommal a Fekete Erdőből, és ők elmondták, hogy rengeteg a gondjuk a vámmal, minden terméket külön kell címkézni. Nem gond ez, de viszont a forgalma megkettőződne, hogyha ez eltűnne. A vám kérdéseket is lehetne egyszerűsíteni, és akkor az tényleg a növekedés szolgálná. Tehát úgy gondolom, hogy azon kell lennünk, hogy valamit tegyünk ebben a kérdésben, és szeretném, hogyha ezt eh, erre figyelne a jelentéskészítő is. Evelyn Gephardt. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Serencova asszonynak a kitűnő tervezetéért, amelynek alapján nagyon jól együtt tudunk működni. Nem találtam semmi olyan dolgot, amire azt mondhatnám, hogy ezzel nem értek egyet, viszont van egy-két pont, amely szerintem hiányzik ebből a javaslatból. Ezért néhány módosítót be fogok majd nyújtani. És ez is normális szerintem, és tudom, hogy egyértelmű szabályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy hány mondatot írhatunk egy ilyen tervezetbe, és emiatt sok minden nem fér bele egy ilyen véleménytervezetbe. Úgy gondolom, hogy azok a pontok, amelyeket említettek, azok mind rendkívül fontosak egyrésztről, másrésztről. Az átláthatóság kérdése merül fel, és Serencova azt, hogy igaza van, hogy nincs ok arra, hogy itt a szabizottságban miért ne találkozhatnánk a bizottság képviselőivel, illetve az Európai Unió hogy miért nem hívhatnánk meg, és tájékoztathatnánk a teljes frakciót arról, hogy miről is van szó, hiszen már elhangzott az, hogy mindennek a hatása, amit majd a TTIP jelent a belső piacra, a fogyasztóvédelemre, azok nagyon fontos témák számunkra. Szeretnék néhány pontot felsorolni, amelyeket szeretnék látni a jelentésben. Egyrésztről a szolgáltatások kérdése, illetve a szolgáltatások definíciója. Én egyetértek Serencova asszonyal, abban, hogy nekünk mindenképpen a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat meg kell védeni, ez fontos, ez valóban így van, viszont mik ezek a szolgáltatások, azt definiálni kellene. Ezt sehol nem látjuk, és így felmerül a kérdés a tárgyalások során, hogy pozitív vagy negatív listákat szeretnénk-e. Emiatt egyértelműen kell definiálni azt, hogy milyen szolgáltatásokra vonatkozik ez a megállapodás, és nem lehet azt mondani, hogy melyekre nem vonatkozik. Ez a sokkal veszélyesebb. Az átláthatóság azt jelenti, hogy pozitív listánk van. Ez egy javaslat, amit én szeretnék majd beterjeszteni. A második, ez összefügg a szolgáltatásokkal. Itt ügyelni kell arra, hogy a normák, a standardizáció definíciója kapcsán nem valami egyveleg jöjjön létre, ennek megvan a veszélye. Az elmúlt jogalkotási periódusban elmondtuk itt az Európai Parlamentben, hogy nem akarunk általános szolgáltatási standardizációt, mert ez nagyon veszélyes, ez nem kivitelezhető, és a politika nak kell az előtérben állni. Ez egy olyan kérdés, amiről beszélnünk kell. Itt is egyértelműségre van szükség, hogy mit értünk standardok, illetve standardizáció alatt a termékek esetében. Még mindig a szolgáltatásoknál maradva elnézést, hogy ilyen hosszan beszélek. Itt arról van szó, hogy milyen elvek alapján történik meg a szolgáltatások piacának megnyitása, és bizonyára emlékeznek még a arról, hogy milyen volt a vita a szolgáltatás irányelv kapcsán az Európai Unióban, arra kell ügyelnünk, hogy amit a szolgáltatás irányelvben leszögeztünk, vagyis a célország elv a szolgáltatási piac menításakor, ez egy ilyenfajta megállapodás által nehogy véletlenül veszélybe kerüljön, mert ennek nagy hatása lehet a piacokra. és a szolgáltatások minősége, ez is nagyon fontos kérdés marad. Ami hiányzik még, az a vám kérdések. Lehet, hogy ezeket nem láttam, de szerintem ezeket is jobban ki lehetne emelni, és esetlegesen koncentrálni kellene arra is, hogyha egy ilyen T T-tip megállapodást szeretnénk, akkor a digitális piac kérdése is egy rendkívül fontos szerepet fog játszani. Tudjuk, hogy nagyon sok amerikai cég, nagy cég létezik, amelyek elárasztják az európai piacot jelenleg. Azon kell lennünk, hogy a mi startupjaink is eh, esélye rendelkezzenek világszerte ezen a területen, és erre is koncentrálnunk kell. le, utolsó előtti pontom, szabályozói együttműködés. Itt is egyértelműen kell szólnunk. Arra kell ügyelnünk, hogy a politika primátusa továbbra is megmaradjon, vagyis javíthassuk a fogyasztóvédelmet, a szociális jogokat, a környezetvédelmet, és így tovább, és ezt megtarthassuk a saját kezünkben, és ne legyenek ezek megkérdőjelezve hamis szabályok által. Ezt is nagyon meg kell vizsgálnunk. Utolsó ponton. erről is szeretnék beszélni, bár sokan azt mondják talán, hogy semmi közünk ehhez, pedig van, ez pedig az ISTS kérdése, mert attól függően, hogy hogyan szabályozzuk ezt, ez meg fog jelenni a belső piacon, és nagy szerepet fog játszani, és úgy gondolom, hogy erről is majd el kell gondolkodnunk, hogy hogyan kívánunk itt előrelépni. Látják, hogy Serencova asszony tervezete rendkívül jó, ez alapján már fel tudunk lépni, de azért még vannak olyan pontok, amelyekről tanácskoznunk kell. És következtetésként Serencova asszony, egyetetek önnel, teljes mértékben, hogy miután lezártuk az ön jelentését, ez még nem jelenti a vitáink végét a szakbizottságunkban. Továbbra is az Európai Bizottság munkáját, a tárgyalásokat nyomon kell követnünk, mert ezek rendkívül fontosak. Nagyon fontos az, hogy a helyes döntések szülessenek meg, és hogyha nem megfelelő döntés születik, akkor fent kell tartanunk azt a lehetőséget arra, hogy elutasítsuk ezt a megállapodást, hiszen nagyon fontos számunkra képviselőknek az, hogy helyesen cselekedjünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Denis De Jong következik, ha itt van, de nincs. Pascal Durand. Merci, euh, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony örülök, hogy Géphárt asszony után szólhatok, mert kiváló az átvezetés, ott, ahol abba hagyta, ott folytatom én. Rendkívül fontos, hogy a parlament ellássa a feladatát, és Európának nehézségére esik az, hogy, hogy definiálja a saját normáit, a saját belső piacát, sokszor azt mondják, hogy az európaiak, hogy, az, hogy Európa az EU képtelen arra, hogy a közérdeket képviselje. Nos, a, a válság során, vagy a válság után lehet, hogy valakinek úgy tűnik, hogy nagyon veszélyes dolog egy riválisunkkal tárgyalni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nos, mi a fogyasztók érdeke? alapvetően azért mi a fogyasztók érdekével is fogyaszkozunk, foglalkozunk ebben a, ebben a szakbizottságban. Tehát a fogyasztók érdeke a nagy transatlanti piacon mi lenne? Géphárt asszonyal egyetértek más kérdésekben. Az ISDS kérdésben is. Nos, a magán jogban a tagállamoknak tanulságot kell, be kell számolni arról, hogy miért döntenek így vagy úgy, miért, miért ilyet vagy olyan szakpolitikát folytatnak. Tehát a KKV-knak továbbra is folytatnia kell az üzletelést, és továbbra is a magánjogban, a tagállamokban kell az ezzel kapcsolatos problémákat megoldani. A szabályozás déli együttműködés kérdését is felvetették, ez rendkívül fontos. A tagállami parlamentek ezt a kérdést meg fogják tárgyalni szintén. Ez akár veszélyes is lehet, nagyon meg kell ezt rágni, hogy mindenképpen jó eredmény szülessen aztán a, a piacra a piachoz jutás, a forgalmazás kérdése. Európában jelenleg a KKV-knak nagyon komoly környezetvédelmi, szociális és egyéb normáknak kell e, megfelelnie, de most már, hogyha a TTIP sikeres lesz, akkor az európai normák fölé való transatlanti normák lépnek majd Kérdés, hogy ez hogy fog működni. Géphárt asszony feltette azt a kérdést is, hogy az EU meg tudja őrizni a működés módját, tehát hogy megfelelő szabályaink vannak az igazságszolgáltatásra, a, kör, a környezetvédelmi kérdésekre, a szociális kérdésekre. Ezt meg kell tárgyalni itt a parlamentben, és hogyha ezzel gondolnak, akkor le kell vonni a következtetéseket. Köszönöm. Elég sokan iratkoztak fel, de hogyha valaki még azért szeretne hozzászólni, akkor kérem most jelezze. Felolvasom, hogy ki. Uh, Nicola Danti, Maria Grappini, Eva Paunova, Catherine Steiler, Marlene Mitzi, and Mylina Trosinski. And I would like to work. És én magam is szeretnék hozzászólni a végé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. McClarkin asszony az ennyi jelentéstevő, de már nem tudott itt lenni, úgyhogy én helyettesítem az ECR nevében. Mi is szeretnénk köszönetet mondani a jelentéstevőnek, szerintünk nagyon jó ez a jelentés. Három kérdésről szeretnék beszélni. Az első az lenne, hogy a vélemény tervezetben szó van arról, hogy a munkaengedély feltételeket el kell, vagy igényt el kell el kell törölni. Mi ezzel nem tudunk egyetérteni. Az Egyesült Királyságban a rendszer jól működik, nem szeretnénk, hogyha a TTIP-nek hatása lenne a munkavállalási engedélyekre. Nos, fontosnak tartjuk, hogy bizonyos dolgok tagállami szinten maradjanak, bizonyos hatáskörök, és a kereskedelemben rendkívül fontos az átláthatóság, és aztán ott van a közbeszerzés is. Erről ma már volt szó. Szeretnénk, hogyha ez a kormányzás összes szintjén átlátható lenne. A föderális szinten is, az államok szintjén is, illetve önkormányzati szinten is vannak kivételek, úgy tűnik, az Egyesült Államokban. És vannak olyan vannak olyan dolgok, amik, amik, amik nálunk nem tartoznak a közös piacra, viszont az USA-ban a föderális kérdés, ezt is meg kéne oldani. Szerintem a TTIP kiváló lehetőség a fogyasztók számára. Hatalmas esélye van annak, hogy a vámtarifáktól megszabaduljunk, ez remek. Ezzel olcsóbbak lennének a termékek itt Európában, nagyobb lenne a termékválaszték, és a megélhetési költségek is csökkennének. Kiváló dolog lenne, hogyha TTIP-vel kapcsolatban meg tudnánk egyezni. Mark Tarabella következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is pozitívan viszonyulok az tervezethez. Géphárt azt mondja, hogy sok dologban egyetértek, de valóban ki kell még egészíteni azért ezt a jelentést először is. Vigyázzunk azért a szabályokkal, vannak védő, fogyasztó védő normáink, nem szabad azt megengedni, hogy olyan szabályokat fogadjunk el, amelyek lazábbak, hiszen ez a szabályok nem demokratikus megváltoztatása lenne, pedig mi a saját szabályainkat nagyon demokratikusan állítottuk fel. Második dolog, a piac kérdése. Mindenki azt mondja, hogy a nagy piacokat meg kell nyitni, de valószínűleg mi vagyunk az a világ piaci szereplők, a leginkább kinyitja, a, vagy megnyitja a piacait. Az amerikaiak sokkal protekcionistábbak, úgy tűnik, mintha szabad kereskedelmi szellemük lenne, de alapvetően nagyon védik a saját eh, termékeiket, termelőiket. Ez a valóság. Figyeljünk erre oda. Nehogy megjárjuk a eh, javak és a szolgáltatások piacát, piac ez eh, megszenvedni. Az ISDS, nos, ennek az illetékese az INTA, de figyeljünk erre is oda. Az ISDS elvileg védené a beruházásokat. Ez egy olyan eszköz, ez egy olyan eszköz, amelyel a különböző környezetvédelmi, igazságügyi és egyéb normákat is tudjuk védeni. Például Amerikában és Ausztráliában van egy szabály, amely előírja, hogy a cigarettákon fel kell tüntetni azt, hogy ez káros az egészség. Most nyilván a mi normáink eltérnek ettől. Hogyha ezzel a kérdéssel kapcsolatban jogvit alakul ki, akkor azt a magánjog tárgyalja a tagállamokban. Nálunk ez tagállami hatáskör, tehát ki kell állni a demokratikusan meg szavazott, kidolgozott szabályok mellett. Figyeljünk oda erre a három kérdéskörre, ezt kérném. Köszönöm. Elnök. Nikladati. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék én is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó az ez a véleménytervezet kiindulási alap. Ez nem csak a mi szakbizottságunk figyelmét köti le, hanem ez egy komoly politikai vita. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is vitatja ezt, de a tagállamokban is közvita alakult ki erről. Egyre nagyobb figyelmet szentelnek neki. Szerintem kiváló alkalom a TTIP megkötése. Európában a kereskedelmi lehetőségek kitárulnak, és kiterjesedhet a piac is. Szerintem nem kell azt gondolnunk, hogy mi vagyunk az Egyesült Államok kis testvérei. Ne feledjük, hogy a mi piacunk egy 500 milliós piac, az övék pedig 300 milliós piac, úgyhogy szerintem inkább büszkének kéne lennünk, és emelt fővel kell végezni a tárgyalásokat. Véleményem szerint számos dolog esetében egyértelmű, hogy itt kiváló lehetőségről van szó. Nyilván a vámtarifák kérdése felmerül, de ez sok ágazatban, mert most is elég alacsony. A nem tarifális akadályok és az együttműködés kérdése is nagyon fontos. Ezek is lehetőséget jelentenek az európai piac, az európai vállalatok számára. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak vannak olyanok, akik azt mondják, hogy bizonyos szolgáltatások vagy vállalkozások esetében 10-20 százalék plusz költséget jelent az adminisztratív akadályok leküzdése. Ezt lehetne például megoldani ezzel ebből egyértelműen profitálnának hogy a vállalataink. Olyan megállapodásra van szükség, amely nem csökkenti a normák minőségét, hanem azt növeli. Még jogszabályi kérdésben is együtt kell működni, de fontos kérdésekben kell megegyezni. Nem az a lényeg, hogy a valamilyen terméket előállító gépnek milyen a színe. Az administratív akadályokat kell legyőzni, és ne felejtjük, hogy egészen más jellegű az amerikai piac, mint az európai. Sokszor egyébként a nagy vállalkozások a világ piacon vannak jelen, tehát nem jelent számukra gondolod az, hogy átjárjanak a két regionális piac között. Nos, a jogszabályok, illetve a normák minőségét növelni kell, és garantálni kell számos dolgot a fogyasztók és mások számára. Sok ágazatban nálunk sokkal jobb minőségűek a védelmi szabályok, jobban védik a fogyasztókat. Más ágazatokban pedig fordítva van, az amerikaiaknak vannak jobb szabályaik. Úgy gondolom, hogy kicsit mazsolázni kell, és az amerikai jogszabályokból és az európai jogszabályokból is a legjobbakat kell kiválasztani. Hiszen az a célunk, hogy javítsunk a jelenlegi állapotom. Az egészségügyi és növényegészségügyi kérdésekben Európa sokkal jobb helyzetben van, sokkal előrébb tartunk, ezt meg kell tartani ehhez kétség sem fér. Azt nem. Közérdekű szolgáltatások. Szerintem ezt úgy, ahogy van, ki kell venni a tárgyalásokból, ez a mandátumban is így szerepem. Még egy utolsó téma. Az Egyesült Államoknak van egy jogszabályuk a termékek származásáról, eredetéről, ez egy nagyon világos, egyértelmű, elég szigorú szabály. Európában ez ennyire nem egyértelmű, nem szigorú. Meg kéne próbálnunk itt előre lépni és kicsit tanulni az Egyesült Államoktól. Közbeszerzések, itt már sok minden elhangzott, nem akarom megismételni, és a utolsó téma, ISDS kérdését. Nos, ez egy nagyon kényes téma, de szerintem találunk, megtaláljuk annak a módját, hogy ezt jól végezzük, amelyik igazán garantálják a beruházásokat, védik a fogyasztókat, és tudjuk ezeket korlátozni bizonyos témákra, el tudjuk érni azt, hogy a politikai akarat ne kerüljön bajba a tagállamokban. Az INTA is foglalkozik természetesen a kérdés előtt, én pót tag vagyok, és azt hiszem, folyamatosan oda kell figyelni erre a kérdésre, ott is, itt is, mert nagyon fontos változásokat várhatunk a belső piacon. Köszönöm. Maria Kapini. Köszönöm szépen, Maria Kapini következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem Tita anyagát. Teljes mértékben egyetértek vele, egyetértek Evelinnel is az esetleges kiegészítésekben. Ami a mi álláspontunkat illeti, még mindig vannak dolgok, amelyek nem teljesen világosak. Hogyan lehet az Európai Bizottságra hatást gyakorolni ezzel az anyaggal? Figyelembe vesznek bennünket? Mondhatunk, amit akarunk, de kérdés, hogy ignorálnak bennünket, vagy komolyan vesznek bennünket. mi kellene, hogy az elsők legyünk, akik a véleményünket elmondjuk. A belső piacról, európai piacról beszélünk, és egy szerződésről, még egy új piaccal büszkék kellene, hogy legyünk, hogy egy 500 milliós közös piacunk van, az Amerikai Egyesült Államoknak csak 300 milliós a piaca. Nyilván az ő érdekük, hogy hozzáférjenek a mi hatalmas piacunkhoz. Nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a fogyasztóink legyenek boldogok, mert olcsóbbak lesznek a termékek. Na de hát ez, ez nem elég önmagában, ezek legyenek biztonságosak és jó minőségűek, és nem mindenképpen olcsóbbak. Nekünk mások a sztenderdjeink. Az európai piac és az USA piaca különböző sztenderdek alapján működik. Ez bizony problémát jelenthet, hiszen eh, elárasztanak bennünket eh, azok a termékek, amelyek előtt nem állnak semmiféle eh, vám akadályok, semmiféle mm, védelem. És most erre mondjuk azt, hogy jaj, de örülünk, olcsóbb lett minden? Nem erről van szó. A KKV-k, az iparunk, az Európai Unióban veszélynek vannak kitéve. Hiszen ki fogja az ő érdekeiket képviselni? Megfelelő, robosztus tárgyal, tárgyaló, tárgyalásokra van szükség. Nem szabad, hogy elvakítson bennünket az olcsó termékekre való kilátás. Maradjunk józanak, hideg fejjel, tervezzük meg ezeket a tárgyalásokat. Jó minőségű termékeket akarunk. Amit itt akarunk Európában, az mind a minőség körül forog. Gazdasági fejlődést akarunk, munkahelyeket akarunk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez a szerződés fontosabb függetlenül a munkahelyektől, a gazdasági növekedéstől. Örüljünk annak, hogy olcsó az import, akkor megbuktunk. A legfontosabb politikai célkitűzéseinkben megbuktunk. A, egy, amire egyáltalán nincs szükség, az a következő. Magánbefektetők, akik átveszik az egész uralmat, és az európai tagállamokat bíróság elé citálják. Az Európai Bizottsági tárgyalóknak abszolút biztosnak kell lenniük abban, hogy tudják, hogy ennek a szerződésnek mik lesznek a hosszú távú hatásai. Köszönöm. Éva Panova következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett. Két rövid dolgot szeretnék említeni. Először is vízum elvárások polgárokkal szemben, hogyha közös belső piaci piacot akarunk létrehozni, akkor biztosítanunk kell az egyenlő hozzáférést a meglévő akadályok leépítésével, mert ez megakadályozza az áru szabad mozgását. A polgárok számára a vízum megszüntetése ez mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a kereskedelmi partnerek könnyebben kapcsolatba lépjenek egymással. A másik dolog a 12-es és a 13-as ponttal kapcsolatos, KKV-kkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a KKV-k központi szerepet játszanak, elemet képviselnek a tárgyalások során, főleg a KKV-k és a KKV-k üzleti tevékenysége az, amelynek előnyt kell kovácsolni ebből a szerződésből, és ezért nagyon fontos a KKV fejezet a tárgyalások során. Kereskedelmi megfontolások alapján, amelyek megfelelnek a kkv elvárásainak. Ez termékspecifikus online platformokat jelenthet, személyre szabott vagy cégre szabott megoldásokat. Emellett megfelelő alapokat lehetne lefektetni az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, amely csak akkor lehet hatékony, hogyha a KKV, kkv aktívan részt vesznek a TTIP által létrehozott intézményi mechanizmusokban. Köszönöm. Katrin Steiner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos pontot említettek már a kollégák, de délután, tegnap délután 200 anti-TTIP aktivista volt itt, egyesek az én skót választókerületemből. Tényleg érdekes látni azt, hogy hogy téves információkkal eh, rendelkeztek sokan. Voltak persze legitim, eh, indokolt eh, aggodalmak is. Sajnálatos azonban, hogy a civil társadalomhoz téves információk jutnak el. Ami az eddigi tárgyalásokat illeti, eddig, is, eddig semmiben nem állapodtak meg. A tárgyaló felek még mindig nincsen megállapodás. Nyilván monitorozásra szükség van, Azt hiszem, hogy amikor az első előadásra sor került egy évvel ezelőtt itt ebben a szakbizottságban a TTIP-ről, arról volt szó, hogy egy belső piacot hozunk létre az Atlanti óceán két partján, és ennek hatalmas eh, potenciál rejlene ebben hogyha magas sztendereket, fogyasztóvédelmi sztendereket, európai élelmiszerbiztonsági sztendereket megtartanánk, akkor ez tényleg nagy potenciállal rendelkezne. De ehhez nagyon óvatosnak kell lennünk. E, nagyon fontos az átláthatóság, minden tagnak hozzá kell férni az információhoz, nem csak néhánynak. A nemzeti parlamenteket is tájékoztatni kell a nemzeti parlamenteknek is a végén nyilatkozniuk kell az egyezményről, még akkor is, hogyha csak igent vagy nemet mondanak a végén. Ez egy közös folyamat, és biztosítanunk kell, hogy az Evelyn Gebhardt által említett kérdések is megválaszolásra kerüljenek. Nyolcas pont, a standardek. A standard meghatározó szervezetek azt mondták, hogy egy Memorandum of, of eh, Understanding-et kellene aláírni eh, ő közöttük és az amerikai eh, standard kidolgozó intézmény között, de erre nem került sor sajnos. Tavaly azt hallottuk, hogy ez a közös megegyezés megtörténik majd, de sajnos mégsem volt ez lehetséges. Azt hiszem, hogy minél nagyobb nyomást helyezünk erre, annál jobb, ezt mindenképpen előre kell vinni hogyha a standardekben, a legmagasabb szintű standardekben való bizalmat visszaállítjuk, az jó. A 14-es pont a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatban, ezt jó lenne tisztázni. Én úgy értem a tisztességes kereskedelmet, az ugye ez nemzetközi fejlesztéssel jár, a nemzetközi standard meghatározó szervezet standardjait betartják, ezt jó lenne tisztázni a 14-es pontban. A párbeszéd nagyon fontos, a polgárokkal egyeztetni kell, az ISDS-szel, ez egy nagyon fontos eh, pont. Nagyon várom a párbeszédet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marlene Metzi. Marlene Metzi következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos pont, amit szerettem volna elmondani, ez már elhangzott. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló jelentést készített. Evelinnel megállapodtunk, és Mariával, egyetértek Evelinnel és Mariával, ez az egyezmény pozitív lesz Európa számára, kkv számára, fogyasztók számára, vállalkozók számára hogyha az választások megfelelően folynak. Az átláthatóság nagyon fontos. Nem akarjuk, hogy késztények elé állítsanak bennünket. Az európai értékeket és sztenderdeket be kell tartani. Engem aggaszt az az eufória, amelyet egyes jelöltek mm, mondanak, mely szerint jaj, de jó, mennyire sok olcsó termék eh, érkezik majd ide, és mennyire fognak örülni ennek a fogyasztók. Na de hát ez eh, munkahelyekbe fog kerülni, eddig sikeres vállalkozások fognak eltűnni, és hogyha ilyen sok munkahely szűnik meg, akkor nem, nem fogják tudni már megengedni maguknak ezeket az olcsó termékeket sem a polgárok. Úgyhogy a, a, a politikai és gazdasági hatája az egyezménynek egyensúlyban kell, hogy legyen. Ezért kell nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak lennünk. Nem lehet egy érdekelt felet előnyben részesíteni másikkal szembe. Az Európai Bizottság hatástanulmányt készített azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió egyes szereplőire milyen hatással lesz ez az egyezmény. Ez csak akkor működhet, hogyha win-win helyzet alakul ki nem ellenzem a TTIP-et, ennek az ellentéte igaz. Azt gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy minden lehetőséget, minden kihívást felvessünk. Egy hatalmas piachoz férhetünk hozzá, de ez a piac eh, még mindig kisebb, mint a miénk. Nem szabad kidobni a gyereket, a, kiönteni a gyereket a fürdővízzel, biztosítsuk, hogy minden szempontból Európa nyereségesen kerül ki ebből, nyertesen kerül ki ebből. A KKV-k adják Európa gerincét. Ne, adjuk, ne, ne felejtsük el, hogy ami az Egyesült Államokban kicsi, az nem biztos, hogy Európában is kicsi. Van itt egy fontos dolog, az átláthatóság. Catherine is említette azt, hogy vannak TTIP ellenes aktivisták, és lehet, hogy igazuk van, mert nem kapnak mindig megfelelő információt, néha félrevezetik őket. Nekünk kötelességünk az 500 millió polgárral szemben, akikre mindegyikre hatással lesz jó vagy rossz értelemben a TTIP, a tájékoztatás. És ne fogadjuk el, hogy késztények elé állítanak bennünket. Köszönöm. Márin Szesinszki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy, néhány kollega beszélt a tárgyalások folyásáról, és az Interszak Bizottság panaszkodott ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság, illetve a szakbizottságok, a szakbizottságokra hatással lesz ez a szerződés. Hadd mondjam el, és az előttem szól is már elmondta, hogy az első, akire hatással lesz ez a szerződés, ez az 500 millió fogyasztó Európában. Ami a véleményt illeti, és az INTA munkadokumentumát illeti, itt van néhány kételj az egyezmények kapcsolatban, azonban az egyezmény az európai állampolgárok életében hatalmas változást hoz, őket képviseljük itt. És nagy részük ellenzi ezt az egyezményt. Ezek a szemben naív javaslatokat láttam. A fogyasztók védelmét nem vetik, nem veszik figyelembe. Van néhány óvatos javaslat az Európai Bizottság részére, például az európai szenvedek csökkentésével kapcsolatban, a magánjog fellépése, az cégek az a kapcsolatban, hogy a cégek egész államokat citálnak bíróság elé. Ezzel az egyezménnyel határon, határok teljesen megszűnnek, teljes mértékben a kereskedelem és az, az üzleti világ eh, terjeszti ki a csápjait eh, a eh, piacon. Nincsenek ebben a javaslatban konkrét javaslatok az egyezmény hatásával kapcsolatban. Ezzel az egyezménnyel fejjel megyünk a falnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni, röviden. E, nekem nagyon tetszik a jelentés e, tevő munkája. E, azt mondja, hogy ez, az, ez egy egyedüli esély arra, hogy magas szintű sztenderdeket határozzunk meg, határozzuk meg a fogyasztók számára, e, a két piac fogyasztói számára, e, és ez globális szinten fogja meghatározni a e, standardeket, és higgyék el, hogy az Atlanti óceán másik partján is magasak a fogyasztóvédelmi sztenderdek, lehet, hogy egy kicsit más értelemben, mint nálunk, de nagyon fontos, hogyha közösen indulunk el ezen az úton, ez globális sztenderdet, sztenderdek kidolgozásához vezethet. Tényleg egyedüli esély ez, olyan egyezményt dolgozhatunk ki, amelyben valóban nekünk is szerepünk van, és ne ítéljük ezt el még azelőtt, hogy kidolgoztuk volna. Ami a fogyasztók számára előnyt jelent, ne felejtsük el, hogy a vámok megszüntetése nagyon fontos pozitívumot jelent. Nagyon sok polgár számára nagy nehézségeket okoz, az, hogy kijöjjenek a pénzükből, hogyha csökkennek az árak, a fogyasztói árak, élelmiszer, fogyasztási cikkek, stb. 10%-kal például, ez hatalmas jelentőségű dolog. De ahogy mondták a kollégák, ennek persze lehet negatív hatása is, munkahelyek szűnhetnek meg, de hatalmas kereskedelmi előnyökkel is járhat. Hogyha meg tudjuk szüntetni az a bürokrácia költségeit, le tudjuk építeni a bürokráciát, ez a mi munkahelyteremtésünk szempontjában, szempontjából nagyon jó lehet. Tehát, hogyha az Amerikába irányuló exportra háruló bürokráciát megszüntetjük, ezzel még több exportra termelő munkahely jöhet létre, és ezek általában a nagy értéket képviselő munkahelyek. Ami a koreai szabadkereskedelmi egyezményt illeti, az első évben 15%-os kereskedelmi tevékenység növekedést könyvelhettünk el. Úgyhogy valóban, hogyha meghallgatjuk az Európa KKV-k javaslatait, akkor tényleg egy jó egyezményt köthetünk, és ez nagyon tetszik az előadó részéről, hogy ő meghallgatta őket. Ami a közbeszerzést illeti, Hasznos lehet a jelentésben meghatározni a világos ütemterv elvárását a kereskedelem támogatási hatóság eh, szempontjából. Azt gondolom, hogy ez a hatóság igyekszik eh, biztosítani azt, hogy egyenlő feltételek valósuljanak meg, ennek mi az ütemterve. Ami pedig a vízumot illeti, úgy látom, hogy ha jól értem, az amerikai tárgyalók nem térhetnek ki a vízumtárgyalásokra, a kereskedelmi tárgyalások keretében, de talán az Ausztrál párhuzamos megoldás itt is példaértékű lehet, amikor párhuzamosan folynak a tárgyalások a vízum kérdésben. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes hozzászólásokat hallhattunk, és egyetértek azzal, hogy mind az aggodalmainkat, mind a kívánságainkat meg kell fogalmaznunk. Visszadom a szót a jelentéstevőnek, összefoglalónak, összefoglalásra. Köszönöm szépen, Viki, nekem lenne egy általános megfogalmazásom, következtetésem. A TTIP fontos téma a szakbizottság számára, és folytatni kell a vitát, akár strukturálisabb, strukturáltabb módon, fejezetről fejezetre haladva. Egyes kérdéseket az Európai bizottsághoz kellene feltenni, nem nekem, én nem veszek részt a tárgyalásokon, de a kérdéseiket talán tovább tudom adni. Két-három dologra szeretnék kitérni, amelyeket fölvetettek többen is. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, Tudom, hogy fontos és érzékeny kérdés ez, és ez, ez, ez volt az egyik oka annak, hogy a meghallgatást erre koncentráltuk. Különböző szervezetek képviselői voltak itt, és valóban esélyt adott ez nekünk arra, hogy megértsük, hogy mi forog kockán. Az én azt a megfogalmazást választottam, hogy a magas szintű európai fogyasztóvédelmet az USA-val szemben érvényesíteni tudjuk. Egyetértek Katrinnal, hogy megfelelő megfogalmazást kell találnunk, és ebben az LCR kollégára is utalok, hogy nagy potenciált látunk, lehetőséget látunk ebben az egyezményben az európai piac számára és a fogyasztók számára, de azt is tegyük világossá, hogy a mi védelmi szintünk nem képezi tárgyalás témáját. Ami a közbeszerzést illeti, Tarabella kollega hozzászólását nagyra értékelem, ő közbeszerzési jelentéstevő volt. Azt hiszem, hogy ő kiválóan elmagyarázta, hogy mi a helyzet Európában és az Egyesült Államokban. Én személy szerint úgy látom, hogy ez az egyik leg offenzívabb érdeke az Európai Unióban ezen Uniónak ezen tárgyalások során, és én a megfogalmazást szeretném ehhez igazítani, egyértelmű jelzést küldeni a közvélemény felé. Ami a szabályozási keretet illeti, ez nagyon fontos része a tárgyalásoknak a KKV-k eh, számára, az üzleti világ számára. Azonban nem értek teljesen egyet azzal, ami itt elhangzott egyesek részéről. Azt gondolom, hogy a cél a következő, hogyha sikerül megegyezni, akkor az kötelező érvényű lesz, de hogyha nincs megegyezést, akkor még mindig autonómok vagyunk a szabályozási kérdésekben. Végül, de nem utolsó sorban, én tudom, hogy a Pandora szerencéjét nyitom meg. ISTS. Ez a legérzékenyebb kérdés, mindannyian tudatában vagyunk ennek. Én azt javaslom, hogy az Intára hagyjuk ezt a kérdést, ők a felelősök. A véleményünket arra kell kihasználni, hogy az üzenetünket fogalmazzunk meg, valóban arra koncentráljunk, ami tényleg fontos a, a polgárok számára és a vállalkozások számára. Most nem azt mondom, hogy az ISDS nem fontos szám, számukra, igenis, hogy fontos, de én azt javaslom, hogy az INTA jelentés struktúráját kövessük, és főleg azokra a kérdésekre koncentráljunk, amelyek a mi területünkre vonatkoznak. Nagyon örülök annak, hogy elmondták a véleményünket, és várom a következő ülést. Thank you very much. Now, I've let this debate run because it is so clearly so important. Ez nagyon fontos dolog. Most látom, hogy a bizottság osztályvezetője is meghallgatta a vitánkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta ezt a vitát. kíván -e szólni? Igen. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Tudom, hogy nagyon sok munkájuk van ma délelőtt, de néhány megérzésem lenne, hogy segítsem a munkájukat néhány egyéni pont. Az átláthatóság kapcsán szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen fontos új intézkedéseket tettünk az elmúlt 8 hétben. A szövegek online megtalálhatóak, láthatják, hogy minden európai javaslat teljesen átlátható. Megmutatjuk azt, amit szeretnénk elérni az általános célkitűzések, illetve a specifikus jogi szövegek kapcsán ez a weben is látható. A technikai szövegek mellett vannak tényeket tartalmazó lapok, illetve elmondjuk azt is, mit próbálunk elérni. Ami pedig a konszolidált szöveget illeti, hozzáférhetőek ezek az illetékes képviselők számára, legyenek ők az INTA vagy más szabályzatságok tagjai Szeretnék röviden szólni szabályozási együttműködés kapcsán, hiszen ez nagyon fontos annak számára. Sokan elmondták, hogy nem szabad semmilyen módon sem csökkenteni a standardokat, az amerikaiak, és mi sem szeretnénk ezt, és a szabályozási autonómia elvesztéséről sincs szó. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan szervezzük mi meg itt az Európai Unión belül a belső piacunkat, és mit kívánunk elérni az USA-val együtt a TTIP kapcsán. A TTIP egy együttműködés független szabályozók között, és ez a, az együttműködés különböző standardok alapján történhet, és ha nem lehet áthidalni a különbözőségeket, akkor együtt kell élnünk ezekkel a különbözőségekkel. Viszont a célunk az az, hogy a költségeket csökkentsük, a, a szükségtelen standard megkettőződéseket ö, csökkentsük, vagy hasonló standardokat alkalmazunk. A KKV kapcsán egy pontot szeretnék tisztázni, ami tényleg a tárgyalások fő részét képezi. Szeretnénk a befektetéseket, a kereskedelmet kényebbé tenni a KKV-k számára. A nagy cégek számára sokkal egyszerűbb, de ez vonatkozik az ISDS-re is. Nagyon nehéz um, kormányok közötti megoldást találni a vitákra a KKV-k számára. Tehát van egyfajta kapcsolat az ISDS, illetve a KKV-k között. A közbeszerzés kapcsán szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos célunk az a tárgyalások során az USA-val, hogy az európai pályázókat is egyenlően lehessen kezelni az amerikai versenytársaikkal. Nagyon nehéz lesz ezt elérni, viszont nagyon fontos mindez, ami kockán forog. És végezetül pedig szeretnék az ISDS-ről magáról szólni. Feljegyeztem mindazt, amit a jelentéskészítő elmondott erről, hogy ez egy másik szabizottság illetékeségi körre, viszont úgy vélem, hogy mindannyiunknak van véleménye erről. Ajánlom azt a jelentést, amit készítettünk, ez a jövőbeli munka, jövőbeli vita szempontjából ez jó lehet, ez arról, hogyan lehetne az ISDS-t előrevinni. Ez nem egy ez, ez egy olyan vita, amelynek sokkal elmélyültebbnek kell lennie annak alapján, hogy mi a legutóbbi fejlemény ennek kapcsán, illetve látni kell azt is, amit kell azonosítani a jövőbeni munka szempontjából. Volt egy jelentés erről január elején a bizottság részéről, ha mindezeket megvizsgálják, akkor nagyon mélyen tudnak arról vitázni, hogy hogyan kívánnak, kívánják kiegyensúlyozni a különböző igényeket, különböző véleményeket. Megpróbáltuk a kérdések gyökerét megragadni. Reméljük, hogy tavasz elejére már sikerül a tanácssal, a parlamenttel, a bizottsággal egy közös nézetet kialakítanunk arról, hogy az ISDS vitát hogyan fogjuk előre vinni. Ez nem csak a TTIP-ről szól, európai kompetencia ez a Lisszaboni szerződés kapcsán, tehát a mi felelősségünk az, hogy ezt kidolgozzuk, és tudjuk, hogy nagyon kényes kérdés ez, és mindenkinek más véleménye van erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és ahogy mondtam, a hat egy kicsit több időt szálltunk erre a kérdésre, de ez azért van, mert nagyon fontos ez a pont. A következő napirendi pont, Gyakorszári jelentés interoperabilitásról, és ez egy előadás lesz az Európai Bizottság részéről. Elénk tárják a javaslatukat. Elnézést, emlékeztetnem kell volna neked arra, hogy mi is a határideje a módosítóknak. A Sarenzava jelentés kapcsán február 25-e egyetértek azzal, hogy nagyon szoros a határidő, de február 25-e a határidő.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 Okay, with apologies, we've just been playing musical chairs in the committee this morning. Um, so... Nos, interoperabilitási megoldások az európai közigazgatás, vállalkozások és állampolgárok számára. A bizottság fogja most elénk terjeszteni a jelentését, üdvözlöm Ingesztát urat a bizottság részéről. És a prezentáció online is elérhető az e-meeting oldalunkon. So, thank you very much, Mrs. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelentéskészítő asszony, tisztelt képviselők, rendkívül örülök annak, hogy itt lehetek majd között, és az ISZA programot bemutathatom a Digit igaz, főigazgatóság részéről elkezdtem, és ott igazgató vagyok. Interoperabilitás, miről is szól ez? Az Európai Bizottság ezt úgy definiálta 2010-ben, a 2010-es közleményében, hogy itt arról van szó, hogy hogyan működnek együtt a különböző egységek, hogyan cserélnek információkat megfelelően, tehát elég egyszerű ez a definíció. Miről is szól ez számunkra ebben a kontextusban? Olyan közszolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek alapelveket követnek, ez a baloldalt látható. Csak egyszer kell adatot szolgáltatni, egy ablakos megoldás, egy kontakt pont, elektronikus szolgáltatások, és itt egy kapcsolatról van szó, üzletek vagy vállalkozások vagy állampolgárok között. Hogyha ezt a fajta elvet követjük, akkor nagyobb szintű lesz a közszolgáltatás, jobb lesz az információ csere, és sokkal nagyobb célcsoportokat tudunk elérni. Jobb oldalt láthatók az eredmények, jobbak lesz a döntéshozatal, jobb lesz a szolgáltatások nyújtása, jobb lesz a vállalkozási kedv, és nem utolsó sorban az állampolgárok könnyebben és gyorsabban és közvetlenül hozzáférnek a közigazgatási adatokhoz, illetve nyilvános adatokhoz. Az interoperabilitás a bizottság számára már 95 óta prioritás, akkor jött az első ISSA program, azóta már volt kettő másik, most látjuk az első eredményeket, ezért az ISSA négyzetet ajánljuk most. Új fajta interpretási tájat szeretnénk létrehozni Európában. 2011. júniusában a bizottság e- elfogadta a közleményt is ezzel kapcsolatban. A program egy egységes megközelítést alkalmaz, interoperatási megközelítést irányoz elő a közigazgatások között, de ez a közvetlen kapcsolat, és van az állampolgárok és a vállalatok közötti kapcsolat is, amely a közvetett kapcsolat. Minden a hatály az ugyanaz, mint a korábbi programokban, viszont a különbség az az, hogy határtalan felhasználási lehetőségre kíván azonosítani, és olyan elektronikus közszolgáltatásokat kíván nyújtani, amelyek segítik az EU politikák és tevékenységek végrehajtását. Ezen kívül ez egyfajta megoldás inkubátorként is foghatni, amelyel a megoldásokat lehet táplálni, amíg azokat nem lehet valóban alkalmazni. Nos, van egy egységes megközelítési programunk, ez számos más programtevékenység támogatja ezt, és ez azt is jelenti, hogy felhasználjuk a már meglévő határokon átnyúló, szektorokon átnyúló interoperabilitási megoldásokat, mint például az isz ezen kívül felhasználjuk az új szektorok közötti határokon átnyúló kapcsolatokat, felmérjük a már elfogadott intézkedéseket, mint például az ISZÁT, viszont új az, hogy azonosítsuk, azonosítjuk azokat a szabályozási helyzeteket, amelyek akadályozzák a végrehajtást, illetve az interoperabilitást a közigazgatások között. Lesz egy referencia architektúra, és lesz egy EIKÁRT, amely fel térképezi az interoperabilitást Európa szerte a már meglévő standardokat is specifikáljuk, ez nagyon fontos az ISA a négyzeten programnak. Mérjük az interpretási megoldásokat, megvizsgáljuk azt, hogy van -e ennek valamilyen kedvező hatása. Mindemellett a program egy monitorozás is magába foglal, ezt majd online nyilvánosságra hozzuk, ez hozzáférhető lesz. Lesz egy belső és végső értékelés, amit átadunk majd az Európai Parlamentnek. Vannak olyan indikátorok, amelyeket belevontunk a jogokatási javaslatba, hogy felmérjük azt, hogy milyen eredménnyel járt a program, és ezen indikátorok között lesz egy indikátor a fő interpretási célokról, amiket elértünk, és így lehet biztosítani azt, hogy a program valóban kézzelfogható eredményekre fog, ez a mérhető eredményeket fog vezetni, ami nagyon fontos. Láthatják itt a költségvetés, mi a végrehajtási költségvetés. 5 éves programról van szó, és ez egyhangban van a több éves pénzügyi kerettel, az MFF-fel. 131 millió euróról beszélünk, és az éves költségvetés 26 ezer euró átlagban, ez ugyan az, mint a korábbi északprogramok esetében, ez a már meglévő intézkedések gördülékeny végrehajtását illeti. Mi a politikai kontextus? Miért annyira fontos ez? Nos, a közszektor nagyon fontos az európai gazdaságban, része ez a gazdasági válságnak is, mint egy fele az EU GDP-jének a közszektorban jön létre. Ez 25%-át teszi ki a teljes foglalkoztatásnak az EU-ban, és a közbeszerzés 19%-át 19 teszi meg a, az EU GDP-nek, tehát nagyon fontos az e- e-beszerzés is. Nem annyira erős a kompetencia a közösszezés kapcsán, de nagyon fontos kezdeményezések történtek, amelyek közvetlenül vagy közvetetten kihatnak a közszektor, az állami szektorra. Vannak olyan intézkedések, mint az EU 2020 a digitális, egységes piac digitális program Európa számára, illetve az éves növekedési jelentések, az európai szemeszter, és az európai közigazgatás modernizációja nagyon fontos jelenleg. Tehát egyértelmű politikai ösztönzés van arra, hogy az interoperabilitást növeljük a közigazgatás területén Európában. Itt egy részletes díjjal látható, azt mutatja, hogy mennyi időt lehet megtakarítani azzal, hogyha elektronikus szolgáltatásokat nyújtunk a vállalatoknak, az állampolgároknak. Ezt le lehet fordítani megtakarításba és GDP szintén. Ez eléggé meglepőek ezek az adatok. Például ebben a példában Belgium, ahol több az interoperabilitási szolgáltatás, 2,3 milliárdot tudnak megtakarítani, Franciaország 12 milliárd, ezek óriási összegek. Ez csak példa, amely azt mutatja, hogy mennyire hasznos lenne ez. Hogyha ennyire lyuk az előnyök, akkor miért nem értük ezeket még el? Mik az akadályok? A politikai akarat megvan, egyértelműek az előnyök, a technológia is létezik, de vegyünk egy példát, például Svédország esetét, amely a top EU országok között van az internet penetráció kapcsán, és 93%-a a háztartásnak rendelkezik internet hozzáférése, az egyének 72%-a alkalmazza az internetet arra, hogy a hatóságokat kapcsolatba lépjen. Viszont, hogyha arról van szó, hogy küldenek-e a hatóságok előre kitöltött nyomtatványokat az állampolgároknak, akkor az arány már csak 46%, tehát a közigazgatási szinten nem használják ki annyira ezt a lehetőségeket pedig ezzel meg lehetne könnyíteni az állampolgárok életét. Tehát, hogyha az infrastruktúra nem jelenti önmagában megoldást, és a digitalizáció sem, hiszen a, a digitalizációs megoldásokat néha adhok módon fejlesztik ki. Tehát mindenképpen a teljes képet kell figyelme vennünk ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjunk kifejleszteni és nyújtani, amelyek már a kezdettől fogva interoperábilisak, és fontos az infrastruktúra is, holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk az interoperabilitással kapcsolatban Európában. Szeretne, szerettünk volna három különböző megoldást megmutatni, amelyekkel láthatják, hogy milyen fontosak ezek a Europe, Solvit és IMI. Ezt nem akarom most részletezni, de láthatják, hogy egyre sikeresebbek, ezek nagyon jó példái a határokon átnyúló interoperabilis rendszereknek, és ezt az ISZA mint támogatja. Utolsó dia, utolsó szavak az interoperabilitás kapcsán. Szerintünk ez fontos ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást lehessen nyújtani az európai közigazgatásban, egy keretet teremt a szolgáltatások az eszközök számára, az interoperabilitás túlmutat a telekommunikáción, nagyon fontos politikai döntéseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a közigazgatást hogyan ö, alakítsuk ö, át. Hogy az interoperabilitás elő lehessen segíteni, át kell alakítanunk a közigazgatást, illetve a közigazgatási folyamatokat, és ehhez egyértelmű politikai akaratra és döntésre van szükség. Hogyha egységes piacot akarunk összekötött szolgáltatásokkal, akkor az interoperabilitásnál a szolgáltatások kialakítása elején figyelembe kell venni, és itt az ISZA a nézetel sokat segíthet. Köszönöm szépen! Thank you for your presentation, which is I... Köszönöm szépen ezt az előadást. Mint említettem, ez a weboldalunkon szerepel. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm a bizottság képviselőinek. Nagyon egyértelmű előadást hallottunk, világos volt nagyon. A digitális agenda olyan téma, amiről mindenki sokat beszél, és a bizottsági munkarendben is, illetve a munkaprogramban is egyértelműen prioritás ez, ugyanígy van a tagállamokkal. Nagyon gyorsan változik a digitális világ, és sok ember nehezen tudja a lépést tartani a fragmentált európai digitális agendában többféle program él egyszerre ugyanis, úgy vélem, hogy a biztosoknak, vagy a biztosok között is van egyfajta zavar, illetve a biztosi tárcák között is van átfedés. Fontosnak tartom, hogy legyen egy központi koordinációs pont. Az Európai Parlamentben az IMCO szabbizottság a legmegfelelőbb arra, hogy ezt a koordinációs munkát elvégezze. Tehát nagyon fontos, hogy nem ne csupán szakmai kérdésnek tekintsük ezt. Nagy kár, hogy az ITRE és az IMKO között egy elhúzódó harc folyik ezzel kapcsolatban. Az ITRE és az IMKO közös illetékessége ez a konkrét anyag, ez nem rossz megoldás. Ez a kérdés szintén elég szakmai, jel, szakmai jelleggel bír, de ez egyáltalán nem jelent gondot, hiszen a belső piac nagyon komoly lehetőséget jelent. Egyetértek azzal, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibázzunk. Már így is nagyon sok időt elvesztítettünk, időt veszítettük, energiát fecséreltünk el, és azt hiszem, hogy az emberek idegei is kezdenek rámenni erre. Örülök annak, hogy az IZA hatáját kiterjesztették, hogy a felhasználókra is gondolnak, illetve már a polgárszót is hallottam az előadásban. Ez a semminél azért jobb, hogy legalább elhangzik ez a szó. És végül is minden hatással van a polgárokra, így vagy úgy. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy a polgárok szempontjait, illetve a információs technológia vállalatok szempontjait figyelembe vegyük, sőt, ezekre nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. Nagyon komoly, komoly nyomás helyezedik ránk, hiszen időben minél hamarabb kell ezt lezárni. Az IZA 1-es program hamarosan lejár, és mindent megteszünk azért, hogy be, be tudjuk tartani a szoros határidőt. A bizottság a bizottságnak azonban el kell mondjam azt, hogy fontos, hogy betartsa a demokratikus alapelveket, és nem szabad túlságosan nagy sietségben elfogadatni. Ez nyilván ránk, nyilván nekünk is van felelősségünk van ebben, hiszen a szakbizottságok egymás közötti belső harca is oka az időhúzásnak. Nézzük a tartalmi kérdéseket. Kérdezem a bizottságtól, hogy hol, van, hol vannak ennek a javaslatnak a határai? Ez csupán technikai jellegű dolog? Arról van itt szó, hogy a pénzt, a forrásokat külön egyes programokra osztjuk szét? Vagy ennél többről is szó van? Ennek nagyobb hatása lesz ennél? Ezzel kapcsolatban kifejteni a gondolatait a bizottság képviselője? Milyen együttműködésre lehet számítani ennek nyomán a polgárok, a közigazgatás, illetve a vállalkozások világok között, az üzleti világ között? Azzal kapcsolatban is több részletet szeretnék megtudni, hogy a bizottság hogyan fogja a forrásokat pontosan alkalmazni, felosztani. Mi alapján fog ez megtörténni? A ttip is, és ezzel kapcsolatban is az a gondom, hogy állandóan visszatérünk ide. Miért pont a DG Digit foglalkozik ezzel? Nyilván együttműködnek más programokkal. De konkrétabban tudna arról beszélni, hogy mi a kapcsolat ez között a program között és a Connecting Europe Facility között. ki lesz a végső felelős ennek a programnak a sikerért. Azt hiszem, ez sem lényegtelen. Köszönöm szépen. Thank you enough. Köszönöm. Éva Párnyova, Nipártó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a bizottságnak, nagyon részletes volt ez a beszámoló. Gyakorlári asszonynak is megköszönöm az észrevételeit. Már felvettük a kapcsolatot a munkatársaival, és várjuk az együttes munkát. A néppárt tartott egy meghallgatást a belső piacról, ahol elhangzott az, hogy a megfelelő elektronikus kormányzási rendszerek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a digitális belső piac megvalósuljon. A biztos asszony is úgy vélte, hogy a bevált tapasztalat cseréje alapvető fontosságú. Négy dolgot szeretnék most kiemelni. Az első az lenne, hogy a program értelmét hogyan lehetne kidomborítani a polgárok felé. Svédországról már volt szó, de még Svédországban is, ahol, ahol az internet lefedettség a egyik legjobb, de az online közigazgatási szolgáltatásokat csak a lakosság 46%-a használja. Hogyan lehetne tehát a polgárok bizalmát megnövelni az ilyen elektronikus megoldások iránt? Az izan négyzetnek milyen politikai hatása van? Azt gondolom, hogy a vállalkozások számára és a polgárok számára is ezek szép célkütőzések, az e-kormányzati rendszer időt és pénzt terv, időt és pénzt spórolhatnak meg a polgárok és a vállalatok, de vajon ezt tudják -e? Az IZA 2-es program végrehajtásához kötött finanszírozás 131 millió euró az első időszakban. Kérdezem a bizottság képviselőjétől, hogy mit terveznek, hogyan gondolják megerősíteni a kommunikációt a polgárokkal, hogyan tudatosítjuk a polgárokban, hogy ennek mi az előnye. Milyen kommunikációs stratégiai vannak most? Ezt az alapvetően technikai jellegű szöveget hogy lehet közérthetővé tenni a polgárok számára? Szerintem a kollégák szívesen vennék, hogy rendszeresen konzultáljanak a polgár, a szavazó, szavazóikkal, a szavazó körzeteikben. Azt hiszem, hogy konkrét példákra van szükség a munkánkban e, ennek a rendszernek a működéséről. A KKV-k hiányoznak a javaslatból, bár a címben utalnak rá, rájuk, tehát nem csak a polgárok, hanem a vállalatok is profitálnak ebből, de jó lenne, hogyha egy kicsit ezt jobban kidomborítanák. Az olyan adatok fölhasználhatóságát kicsit még ki kéne fejleszteni, amelyeket, amelyeket használhatnak a a vállalatok is, illetve a kkv esetében azon kéne lenni, hogy a lehető leginkább mentesítsük őket az administratív terhekről. Azt hiszem, hogy az itt a fő baj, hogy nem konkrétan beszélünk a vállalatokról, hanem csak általában. Szerintem nem csak, nem csak az IZA kettes bizottságnak kéne kimondani erről a véleményét, hanem az Európai Parlamentnek is. Még egy utolsó dolog, hálózatsemlegesség. Ez is olyan dolog, amit jobban ki kéne fejteni a szövegben, hiszen a hálózat és technológia semlegesség roppant fontos. Ennyit szeretném volna elmondani. Egyelőre. meggyőződésem, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy 2015-ig le tudjuk ezt zárni, ezt, a, eh, ezt az anyagot, illetve a végrehajtást is el kell kezdeni, hogy ne veszítsük azt el, amit az IZA 1 kapcsolatban már elértünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Az ECR-nek én vagyok az árnyék jelentéstevő. Miért is került elő ez a javaslat? Azért, mert azt szeretnénk, hogyha a közszolgáltatások a lehető legjobbak lennének, amelyek jól működnek a 21. századi gazdaságban, és ugye az a célunk, hogy az évszázad közepére a lehető legtöbb területen a digitális megoldások érvényesüljenek a közszolgáltatásokban, és ezt úgy kell létrehozni, hogy mindez biztonságos legyen. Ez lenne a cél. Az interoperabilitás csupán eszköz, tehát a végső cél az, hogy a lehető legjobban lehető legtöbb, jobban ki tudjuk használni a digitális kommunikációt, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjunk adni az európai polgároknak, és ezt kell a lehető legjobban aztán kommunikálni. Ez egy nagyon komoly kihívás tagállami szinten, de európai szinten még nagyobb kihívás. A közszolgáltatásokat általában tagállami szinten használják, lehetővé kell tenni a kommunikációt a polgárok között, tehát az interoperabilitás tagállami szinten valósul meg leginkább. Az EU szint kapcsolódik ehhez. Tehát kontextusban kell látni ezt a dolgot. Nos, ettől függetlenül, vagy ehhez kapcsolódva fontosnak tartom azt, hogy eh, még eh, felhasználó barátabb legyen ez a rendszer, tehát nem csak polgárokra kell gondolni, hanem vállalkozókra és vállalatokra is. Nem csak bizonyos megcélzott szolgáltatásokat kell garantálni, hanem azt kell elérni, hogy hogy ez a platform a jövőben bővíthető legyen. Tehát felhasználó barátabbnak kell lennünk, ez kell, hogy vezessen, vezéreljen minket. Tudom, hogy azért nem volt érintett felekkel történt, történő konzultáció, mert ugye ez az ISA program folytatása, ez az ISA 2. Én azért úgy gondolom, hogy ez sokat segített volna, sokkal mélyebb elemzés született volna, hogyha, ért, hogyha megtörtént volna ez a konzultáció, az adófizetők pénzéről van szó, és fontosnak tartom, hogy helyi szinten is, és tagállami szinten is elemezzük az interoperabilitási lehetőségeket, hogy a lehető legnagyobb potenciált célozzuk meg. Ezt szeretem volna most mondani, és kíváncsian várom a kollégák véleménye. Thank you, Mrs. Jakonsari. Köszönöm szépen. Jakonszári azt mondja, a Golga úr, megköszönöm a jelentéstevőnek a munkát, és várom a közös munkát az árnyék jelentéstevőkkel. A piac felügyeleti szervekre vonatkozóan van egy kérdése a bizottsághoz. Az ISA négyzet hogyan fogja a piaci felülvizsgálatot javítani? Ezt szeretném én tudni. De várom a közös munkát, és reméljük elérjünk valamit was short and to the point. Hát ez rövid és velős volt, köszönöm szépen. Julia Reza nincs itt. Még valaki kívánna hozzászólni? Kallas asszony. Parancsoljon. Igen, köszönöm. Én is úgy vélem, hogy az IZA program rendkívül fontos azért, hogy fejlesszük Európában az elektronikus adminisztrációt egyfajta hidat képez ez különböző célkitűzések között. Ugye ezeket a célkitűzéseket el kell érni a tagállamoknak az e vámkezelés, vagy az e kormányzás is ide tartoznak. Fontosnak tartom, hogy ahogy az interoperabilitást kiterjesztjük, úgy figyeljünk oda egyre jobban arra, hogy biztonságos legyen a rendszer, Fontos, hogy a polgárok bízzanak benne. Az, hogy online vannak a polgárok adatai, meg a vállalkozások adatai, ez azzal tudattal kell, hogy eltöltse a polgárokat és a vállalkozásokat, hogy ez biztonságosabb, mint hogy ezek papíron lennének tárolva. lehetőséget kell biztosítani a polgárok számára, hogy tájékozódjanak, hogy ez mit is jelent pontosan, vagy az, az e aláírások, vagy az e bizonyítványok kérdését, tanúsítványok kérdését és ki kell fejteni a polgárok számára. Hogy azt hogy adjuk el a külvilágnak, ez is nagyon fontos. Ez egy egyablakos megoldás, a polgár csak egyszer kell, hogy megadja az adatait, és nem újból és újból. Még egy dolog, fontosnak tartom azt is, hogy hogy nem kell nulláról indulnunk. Észtországban például egy biztonságos rendszer dolgoztunk ki az elfizetési lehet szolgáltatáshoz, ugye ez része az e-adminisztrációnak. A bizalom a legfontosabb feltétele annak, hogy a polgárok ezt szívesen használják. és hogyha már egyébként is digitális szolgáltatásokat használnak, akkor a közszolgáltatásokat is ilyen formában használják. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy az Európai Bizottság -e szeretne-e hozzászólni, és aztán visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, ezek nagyon hasznosak természetesen számukra, lehet, hogy később majd vissza kell térnünk önökhöz részletesebb válaszokkal, de hadd kezdjem el a válaszadást most. Amit a jelentéstevő mondott, hogy a kompetencia nagyon megosztott, fragmentált, és egy koordinációs pontot kellene találni az IMCO ehhez kiváló. Az Európai Bizottság hasonló megközelítést fogadott el. Mi is úgy látjuk, hogy az Európai Bizottságban és a különböző szolgálatok között megosztott a felelősség, és néha nehéz látni, hogy ki mit csinál, hogyan lehet koordinálni egymással, hogy közös hatást érjünk el. A jelenlegi bizottság ehhez kiváló lehetőséget biztosít. Két kifejezetten erős alelnök foglalkozik ezzel. Van egy koordinációs csoport, amely már megkezdte a munkát, és a közszféra modernizációra vonatkozó minden aspektus lefednek és napi szinten együttműködünk. Ez tehát olyan dolog, amely segítségünkre lehet. Ezt mindenképpen hangsúlyozni akartam itt. Ami az ISA és a SZEP közötti együttműködést illeti, nos, az ISA az előkészítő szinten működik. E, mi készítjük el e, az, elő azt, ami a SZEP-be megy, e, ezek nem fedik le egymást, de összekapcsolódnak. Az ISA javaslatokat készít, építőkockákat állít össze, és ezek, ahogyha megírtek, ezek mennek a szefbe, és az ISA a standard kereten is dolgozik. Nem fedi le egymást a két dolog, két dolog de a SZEF-fel együttműködünk. A, a SZEF-ben a munkai részét a Digit csinálja, és tehát látják, hogy összekapcsolódunk a többi bizottsági szerve, Ami a digitális belső piacot, vagy egységes piacot illeti, igen, ez is nagyon fontos része ennek. Az interoperabilitás ezzel összefügg a legtöbb javaslat, amelyet a digitális belső piacban javaslunk ezzel kapcsolatos. Azt gondoljuk tehát, hogy ez tényleg nagyon fontos. Ami a hatástanulmányt illeti, igaz, hogy nem készítettünk hatástanulmányt, mert ez egy különböző külön előző iszaprogram folytatása, de egy ex ante értékelést végeztünk, hogy megnézzük, hogy mi az, ami nem sikerült az előző programban, hogy ez ebben sikerüljön informális és formális konzultációt folytattunk, hogy, meg, hogy értékeljük, hogy mi legyen az új program tartalma. Nagyon sok munkát végeztünk, bár nem szerepel formális hatástanulmányban. A hatástanulmány meghatározza a programot, problémát, azonosítja a problémát, és meghatározza, hogy mi erre a megoldás. Mi más típusú értékelést választottunk, és azt néztük meg, hogy hogyan kövessük az előző programot. Aztán az ISA köztes értékelését is elvégeztük. Ez az ISA Square programra, nagyon, programhoz nagyon sok inputot biztosított. Ami pedig a biztonságot illeti, ez is felmerült, többször is utaltak rá a kollégák. Azt szeretném elmondani, hogy az ISA program önmagában a 45 per 2001-es szabálynak megfelel. Emellett különböző tanulmányok készítek, szoftver és egyéb dolgok. Ez e, itt az adatvédelem fontos szerepet játszik. Az kezdetektől fogva a megfelelés elengedhetetlen. Ezen kívül iránymutatások is készülnek az a közhivatalok számára, amelyek használják ezeket az eszközöket, és ebben is kitérünk az adatvédelmi pontokra. Ezeket tehát kezdetektől fogva, ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, és kidolgozzuk az iránymutatásokat. A különböző megoldások alkalmazása, alkalmazásának kidolgozása a tagállamokban történik. Most pedig átadnám a szót ahogy a kollégámnak, hogy a kommunikációs kérdésekre válaszoljon. Köszönöm szépen. Ami a kommunikációt illeti, hadd mondjam el, hogy ez a jelenlegi programnak egy fontos része, elkötelezett része. A programok eredményét a polgárok, az, a, a hivatalok és az üzleti világ felé kommunikálni szeretnénk. Ez folytatódik. A költségvetésnek nagy rész, nem nagy része fordul erre, 1 millió körülbelül, 1 millió euró évente. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban többet kell tennünk. Van itt egy érdekes adalék. Együtt, egy összekapcsolódásról, interoperabilitásról beszélünk, ez nem biztos, hogy, ez nem biztos, hogy egyértelmű a végső felhasználók számára. Ez a folyamat középső szakaszát érinti, nem az első szakaszát, amelyel szembe találja magát a felhasználó. Egy, igyekszünk egyszerű nyelvezeten kommunikálni, és ez nagyon fontos részét képezi a tevékenységünknek. A közhivatalokat tehát tájékoztatjuk, és a tagállami helyi média is tájékoztat a munkánkról. Köszönöm szépen. A kollégák, akik most jöttek, nekik mondom, hogy fél órával késésbe vagyunk, persze a TTIP-ről nagyon részletes vitát folytattunk. Kérdezem, hogy a jelentéstövő szeretne-e hozzászólni, mert igyekszünk behozni a lemaradást. Igen, köszönöm szépen. Ami a kommunikációt illeti, megállapítottam, hogy finn, egy finn újságban van egy nagy mm, drága hirdetés a digitális agendáról, a bizottság részéről. De hát ez egyáltalán nem volt jó ez a hirdetés, nem igazán lehetett érteni, a polgárokat egyáltalán nem érték el ezzel a hirdetéssel. Nem tudom, nem jó munkát végzett az, a reklámügynökség. Talán most mert most ezt végig gondolják. Említették az árnyékjelentéstevők is, hogy nagyon nehéz az a végső felhasználókat, illetve a polgárokat tájékoztatni, megfelelő módon tájékoztatni erről. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság tájékoztat, vizsgálatot végezzen ezzel kapcsolatban. Sajnos sokan vannak Európában, akik még olvasni sem tudnak és digitálisan pedig egyáltalán eh, nem képzettek, nem tudják használni ezeket a szolgáltatásokat, ami a eh, közszolgáltatásokat illeti, például adóbevallás, eh, iskola bejelentés, stb. Hogyha ez csak digitális módon történik, akkor nagyon sok ember kirekesztődik. Nagyon fontos, hogy itt kutatást végezzünk erről a témáról. Kalasz asszony, beszélt az adatvédelemről. Az adatvédelem az ISA 2-ben, a parlamentben olyan kérdés, amelyért a Libe szakbizottság felelős, és a Libe szakbizottság nyilván foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Jövő héten Strasbourgban, február 11-én folytatunk majd egy vitát az árnyék jelentéstevőkkel. Egy jelentéstervezetről. Március 3-áig le kell ezt zárni. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a vita. Thank you. Um, Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont Antonio López jelentése, ami most következik, kötélpálya létesítmények. Úgyhogy megadom a szót a jelentéstőnek. Thank you. Uh, dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas, y... Kedves kollégák, ez a jelentéssel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy mennyire szakmai jellegű ez a kérdés, és előre is elnézést kérek, de hát nekem is tanácsadókhoz kellett fordulnom. Nekik megköszönöm a munkáját, illetve megköszönöm azokat a találkozókat is, amit a kollégákkal együtt folytattam, Iraúnak az Európai Bizottságtól, és itt Gerra asszonynak, szintén a bizottságtól megköszönöm a segítséget. Nagyon nélkülük nehezen tudtuk volna megfogalmazni ezt a, ezt a jelentést és egy érdekcsoportnak is köszönetet mondok, arról majd beszélek később, és az IMCO titkárságának is hadd mondjak köszönetet. En las cuestiones técnicas hay también muchas opciones. Ilyen technikai kérdésekben nagyon sok opció lehetséges, ezért érkezett ilyen sok módosítás. Bizonyos dolgokról most fogunk beszélni, másokról pedig az R4 jelentéstevő ülésen, amelyre február 24-én kerül sor néhány módosítót kiemelnék majd, amiről azt hiszem érdemes itt a szakbizottságban beszélni. December 3-án itt a szakbizottságban abban maradtunk, hogy az új az új jogkeretben, jogszabályi keretben nagyon oda kell figyelni a piacnak a különböző technológia megoldásokra. Az asszonynak, Catherine Stillernek és az árnyéklentéstevőknek köszönetet eh, mondok, hiszen nagyon jó volt eddig az együttműködés a kötélpálya létesítményekről szóló rendeletre irányuló javaslata. A végrehajtási aktusok kérdése sok vitát eh, vetett fel annak idején a bizottsággal és a tanácssal. Ezzel kapcsolatban elég sok, elég sok fenntartással értünk. Két módosított pontosan ezért vissza nem, nem tudtam elfogadni, a 79 es Dita Usz és Ulrike Kasserin is a módosítókkal kapcsolatban velem egy véleményem voltak, így aztán azt mondhatjuk, hogy itt közös stratégiáról van szó. Egy francia érdekvédelmi csoporttal vitát folytattunk. A kötélpálya létesítmények fék rendszerével kapcsolatban. A jelenlegi megfogalmazás alapján egy vállalat technológiai fejlődése ellehetetlenül, viszont másokat előnyös helyzetbe hoz, ezt mondja a francia érdekcsoport. Hát bonyolult a helyzet, és abban maradtunk, hogy a technológiai semlegesség elvénél maradva minden egyes piaci szereplőnek lehetővé kell tenni, hogy saját technológiájukat fejtsék, fejleszék ki, ez a 184-es cikk. Sobre ese tema hay otra enmienda impulsada por nuestro... Van itt egy másik módosító, amit Philip Zsüva és Michel Danta nyújtottak be. Azt hiszem, hogy ma nincsenek itt. De nyilván majd egyeztetek velük, hogy kompromisszumos módosítót tudjunk kidolgozni. És az vezérel minket ebben, hogy a technológiai semlegesség elvét tiszteletben tartsuk Lucy Anderson egy árnyék jelentős tevő nyújtotta be a módosítók majdnem a felét. Vele már egyeztettem személyesen. Olyan dolgokról van szó, hogy jobban tájékoztassuk a fogyasztót, a websájtra történő utalás, illetve a definíciók harmonizálása ez a hármas cikk. Ez nagyon érdekes, ezek nagyon érdekes felvetések, de meghallgatnám az Európai Bizottság véleményét is ebben a témában. Itt most ma. Minden észrevételért, magyarázatért hálás lennék. Jó lenne, hogyha a módosítókat kicsit jobban meg tudnám érteni, és mint említettem, február 24-én lesz az ennyi lintéstevő Thank you. Lucy Anderson. Köszönöm szépen, Lucy Anderson következik. Szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben, különös tekintettel a jelentéstevőre, aki kiváló munkát végzett, de nem volt egyszerű, mert tényleg olyan technikai kérdések, jogi kérdések merülnek fel, és bizonyos lobby tevékenység is, amivel szembe kellett nézni, Antonio ezt elmagyarázta. Nagyon hálás vagyok neki, hogy nagy figyelemmel hallgatta az aggodalmainkat, az által említett kérdésekkel kapcsolatban ezeket már elmondta, úgyhogy ezeket nem kell megismételnem. Úgyhogy csak azt szeretném világossá tenni, hogy a módosító javaslatokat, amelyeket mi benyújtottunk, ezek a, az óvatossági elvre vonatkoznak, aztán a kötélpálya installációk alkalmazására, aztán igyekeztünk a fogyasztóvédelmi szabályokat itt ehhez igazítani a, a jelentést, és további fogyasztóvédelmi rendelkezéseket elfogadni, illetve a végrehajtás napról jogi, jogi aktusokra vonatkozó linkeket eltávolítani, az 1.3.8-as módosítójavaslatot megértjük, ezt nem írtuk alá, de megértjük, itt a definíciós kérdésre van szó. Még mindig meg kell néznünk, nem néztük még végig az összes módosítást, nagyon nagy előrelépésre került sor, nem mondhatom azt, hogy minden módosítással elé egyetértünk, mert nem tudtunk még mindet eh, megvizsgálni, de még lesz erre idő az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm. And are you representing? Dámy, Emma helyett vagy itt? Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Az ETR árnyék jelentéstevője sajnos nem tud itt lenni ma, és őt képviselem. Az ETR a legtöbb módosító javaslatot támogatni tudja, Nagyra értékeljük az együttműködést a jelentéstevő és az jelentést jelentéstevő között a technikai módosító javaslatok megfelelnek a fogyasztóvédelmi rendeletnek. A frakcióként az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a kötélpálya létesítmények, azok a kötélpálya létesítmények, amelyek történelmi jelentőségűek, ezeket ne vegyék bele ennek a rendeletnek az a hatájába. Ezek régi létesítmények, ezeknek a, ezekhez szükséges alkatrészek, stb. beszerzése nem olyan egyszerű. Gyakran ezeket a kötélpálya létesítményeket, történelmi jelentőségű régi kötélpálya létesítményeket nagyon lelkes amatőr csapatok tartják fent, és nem akarjuk őket elbátortalanítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Sarazova asszony. Én támogatom a történelmi jelentőségű létesítményeket és ezek kizárását a rendelet hatája alól, de a piaci felügyeleti területre vonatkozóan azt fontosnak tartom, hogy ezek megfeleljenek a piacfelügyeleti rendeletnek. Egy nagyon örülök a kollega munkájának, és egyetértek ezzel, és azzal is, hogy ezt most már itt nem tekinti témának. A másik dolog, módosító javaslatok felvethetnek problémákat, itt a rendeletnek technológia semlegesnek kell lennie. Nem arról van itt szó, hogy egyéni tagállam, egyes tagállamokat vagy egyes vállalatokat prioritizáljunk. Bármilyen kompromisszum, amely a technológia semlegességhez vezet, ezt el kell kerülni. szeretnék együttműködni a e, jelentéstevővel, hogy e, biztosítsuk azt, hogy a végén minden európai e, főnek előnyös legyen a javaslat. Végül szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kitűnő munkát végzett. köszönet. Pascal's not here. Pascal nincs itt. Akkor más nem szeretne hozzászólni? Nem, nem. De még igen. Én is szeretnék köszönetet mondani Antóniónak, és most lengyelül folytatnám. Mégis angolul folytatom, mégis lengyelül folytatom. Nos, tehát amit itt az Európai Bizottság javasolt, ez nagyon fontos ezek az előírások, ezeket pontosítani kell, meg kell magyarázni, minden, ami még nem volt eddig világos az irányelvben, az irányelvet ki kell egészíteni, és teljesen világosan ki kell mondani, hogy milyen eljárások alkalmazására kerül itt sor, ez nagyon fontos. Még két dolgot szeretnék említeni, ami nagyon fontos szerintem. A technológia folyamatosan fejlődik, a meghatározásokat, definíciókat úgy kell kiegészíteni, hogy azok a kötélpálya létesítmények, amelyek az egyes sport ágaknak fontosak, azok is benne legyenek. Ne csak a snowboard vagy a sí kötélpálya létesítmények, hanem más sport célokat és turisztikai célokat szolgáló kötélpálya létesítményekről is szó lehessen új sport létesítmények, amelyek a jövőben mindenképpen szerepet játszanak majd. A másik dolog, amit pedig említeni szeretnék, az pedig a kötélpálya létesítmények épesít, létesítése, létrehozása. Javasoltam egy módosító javaslatot, amelyek kapcsolatban elmondtam, hogy nem lesz e, el, minden esetben szükséges az engedélyeket megszerezni, hanem arról van szó, hogy a helyi hatóságokat tájékoztassák a tervről, és nem kell most már hatósági engedélyt beszerezni. Antonio szeretne -e, szeretné -e összefoglalni a vitát? Van-e valamilyen megjegyzése még? Uh, yeah, thank you. Uh, Thank you, Lucy, and, uh, mm. Köszönöm szépen, Lucy, és köszönöm szépen ezt a kedves megközelítést eh, az 1-es 8-as kapcsolatban, de mindenképpen ezt eh, figyelme veszem, tudom, nem volt ez könnyű. Beszélt, a 24-esről már beszéltünk részekben. Az ECL számára a történelmi kötélpálya létesítmények nem tartoznak ide, van egy módosítónk, amely utal erre. A megközelítésem negatív ezzel kapcsolatban, nem akarok elvitázni. Ugyanez vonatkozik a liberális kollégám ra is ezen történelmi kérdés esetében a piac felmérések kapcsán. Mi várjuk a viták eredményét, de szeretném ezt megemlíteni, és szeretném, hogyha ezt majd kiigazítanák a jövőbeli történésekhez. A technikai, technológiai semlegesség, hogyha lesz uh, erről szó. Especially with my French colleagues, I mean, uh, technology... a francia kollégáimmal. Én lesz majd azért egy határvonal számomra, amikor velük tárgyalok. Az oldalak részéről a kollégám már beszélt a sportról. Itt is a hatályt, a korlátozásokat kell figyelembe vennünk. Milyen berendezéseket illet majd ez a szabályozás. Persze nyitva állok a módosítók előtt, nem hallottuk, amit közöltett az elnök asszony sajnos. De majd beszélünk erről. 24-én. Elnök asszony, én kíváncsi vagyok azért a bizottság véleményére is. Például megkérdeztem őket a definícióról, azt hiszem. I would like to hear about it because this is also some concerns to some of my. Erről is szeretnék beszélni, ugyanis ez is aggasztja a kollégáimat. Az elnök kérdezi a bizottságot, hogy kívánnak-e szólni a definíció kapcsán. Uh, thank you. So... Köszönöm szépen. Beszélhetünk-e a módosítókról is? Röviden, mondja az elnök. Röviden Köszönöm a módosítókat. Némelyikük problémát jelent számunkra. Ez a elővigyázatossági elvre is vonatkozik, ez a technikai jellegű kérdés. Az elővigyázatossági elv már ebbe benne van, és minden rendelkezés, amely kötelezettségeket eh, rónak ki a piaci felületi szervekre, azok megkérdez, az, ezek megkérdeztetünk, hogy milyen kötelezettségek ezek, ezek ismeretesek. Ami a definíciót illeti, ez egy megfelelési dokumentum, nem tudom, hogy erre van egy definíciónk, nem is kell, hogy legyen definíciónk szerintem, mert itt nem egy definícióra van szó. Ezek szabályok. amelyek benne vannak a cikkekben, a függelékben is, a megfelelési nyilatkozat kapcsán. szeretnék felhívni a figyelmüket a 153-as cikkre, ahol szeretnénk megtartani a szöveget eredeti formájában, mert a 153-as cikk a biztonsági berendezésekről beszél a kötélpálya létesítmények kapcsán, és a 155 módisítás benne van már a 43-as cikkben, általános referenciák ezekre a sportlétesítményekben, mint a 153-as módosítóban. Ezek kapcsán ügyelnünk kell arra, hogy ez a rendelkezés a szállítási aspektusokra vonatkozik, tehát az általános referencia zavart okozhat azzal kapcsolatban, hogy mit is fed le ez a rendelet. A 173-as módosítóban itt a piacról is szó van, a 141-es kiterjeszti a határt, ami ebben a módosítóban arról van szó, akkor, hogyha tűzít ki egy ilyen kábel létesítményben. Ezt akkor kell felmérni, ezt a problémát, amikor valóban egy ilyen eset áll fenn. 182-183-as módosító, ezzel kapcsolatban mi a 183-as cikket részesítjük előnyben. Lehet utalni a berendezésekre, a járművekre, de mindenképpen a, semle, a technológiai semlegesség az, ami a legfontosabb további információkkal is szívesen állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük ezt a magyarázatot, és köszönöm mindenkinek a munkát ezzel kapcsolatban. Lesz IMKO szavazás március 17-én erről, ha jól tudom. Az ugyanakkor lesz, amikor szavazunk majd. Hogy ugyanaz a határidő? Nos, a három file, amelyel én, illetve Tyler és ön is foglalkozik, és ez az elképzelés, hogy párhuzamos kérdésekről van szó, és ezt közös teológusban lehet majd elintézni, főként a piacfelügyelet és más kérdéskörök kapcsán. Nos, ön vezeti majd számunkra az utat. Következő napi rendi pontunk a gazdasági irányítás áttekintése kihívások. Itt lesz egy tervezett vélemény az ECON saját kezdeményezés jelentése kapcsán. A mi jelentéstevőnk Gál Perc Ildikó, és azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a véleménytervezetet, és annak is örülök, hogy ezt a beszélgetést nem első alkalommal folytatjuk le, legalábbis az árnyék előadó kollégákkal, hiszen már volt egy első eszmecserénk erről, és talán sikerült úgy összeállítani a véleménytervezetet, hogy már sikerült az ő szempontjaikat és ami a struktúrát illeti és a fő irányokat figyelembe venni. A lehetőségem terjedelemben korlátozott volt, ott egy oldal, most pedig az időm korlátozott tekintettel a csúszásra, hogy beszéljek erről a témáról, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma, azért néhány pontban nagyon röviden összefoglalnám, hogy miért is eh, választottam ezt a struktúrát, és mik azok a célok, amit meg szerettem volna jeleníteni a, jelen, a véleménytervezetben. Azt gondolom, hogy a válság egyértelműen rámutatott arra, hogy a tagállamokban eltérő módon eh, reagáltak a válságra, de problémák jöttek elő, és vannak fenntarthatatlan tendenciák is van egy nagyon fontos megállapítás még az, hogy ezek a tagállamok, mi mindannyian egymásra vagyunk utalva, ezért olyan eszközt kell használnunk, amivel elérhetjük a célunkat, például a gazdaságpolitikai koordinációnak a növelése, úgyhogy megerősítsük a belső piaci kormányzás intézményét is mint kollégáim emlékeznek, nem ez az első alkalom, amikor erről a témáról beszélünk. Volt egy jelentés már ugyanebbe a témába, ezért azt is szeretném kérni mindenkitől, hogy a duplikációkat kerüljük, és nézzük meg, hogy abban a jelentésben miket fogadtunk el, és ne ismételjük meg magunkat. Ennek a véleménytervezetnek az alapját a bizottság decemberi plenárisán bemutatott új uniós gazdasági kormányzás alapja jelenti ami valójában két témakör köré csoportosult az egyik a gazdasági menetrend megerősítése szorosabb uniós felügyelet mellett ide tartoznak a, például az EU 2020 stratégiában meghatározott prioritások és a célok, erre utaltam a véleménytervezetbe is, az első paragrafusban, és a második eh, célként megjelölték az euróövezet stabilitásának megőrzésére irányuló intézkedéseket. Úgy vélem, hogy eh, nekünk ebben a véleménytervezetben kifejezetten a eh, belső piaci kormányzás megerősítésére kell fókuszálni, és belső piaci aspektusból kellene megjeleníteni a javaslatainkat az a javaslatom, és talán ebbe egyet is tudunk érteni, hogy ahhoz, hogy kézenfogható fejlődésről tudjunk beszélni, szükséges az, hogy az egységes piac világosabb és átláthatóbb és szigorúbb irányítására is sor kerüljön. Ehhez szükséges egy kiszámítható keret, amiben rendszeresen meg tudják jeleníteni, meg tudjuk jeleníteni a tagállami végrehajtás és alkalmazásnak negatív és pozitív eredményeit is. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy rendszeres felmérések eredményeképpen lesz egy hozzáadott értékünk, egy többletértékünk, ami majd javítani fogja azt az összképet, amit el szeretnénk érni. Éppen ezért hogy ez teljesülésbe menjen, arra kérem a bizottságot, hogy évente készítsen el egy jelentés a belső piaci integráció aktuális helyzetéről, és ehhez szeretném kérni a kollégáknak a támogatását is, hogy ezt a pontot a véleménytervezetbe e, támogassák. Az a e, meggyőződésem, hogy az egységes piaci irányítási ciklusnak követni kell az európai szemesztert, vagy ha lehet, be is kell épülni magába a szemeszterbe. Ez a struktúra, ez az egymásra épülés, és a rendszeres értékelés biztosíthatná azt, hogy eh, tényleg meg tudjuk nézni, hogy mik a gátok, mik az akadályok, mik az elmaradások, eh, és megfelelő ajánlásokról tudjunk beszélni. Az a célom ezzel, hogy egy valódi platformot tudjunk kiépíteni, ami hasznos lehet mindannyiunk számára. Megemlítettem még a véleménytervezetben a demokratikus elszámolhatóság szerepének a növelését, és végül pedig azt a meggyőződésemet hangsúlyoztam, hogy a véleménytervezetben megfogalmazott intézkedésekkel, és hát természetesen a tagállamoknak a politikai szerepvállalásával és felelősségvállalásával, támogatásával az egységes piac erősebb irányítása, átláthatóbb, hatékonyabb irányítása hozzá tud járulni a megmaradt korlátok, akadályoknak a csökkentéséhez, és ahhoz, hogy valójában még hatékonyabban és eredményesebben tudjuk kihasználni a négy szabadságból eredő előnyöket. Köszönöm elnök asszony, ennyi volt az összefoglalásom, és várom a árnyék előadó kollégáknak az észrevételét és mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm. Nikola Danti. Nikola Danti következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet az jelentéstevő asszonynak is, aki nagyon jól kifejtette a véleménytervezetet, most pedig néhány észrevételt szeretnék tenni, néhány javaslatom is lenne, és nyilván ezek majd előbb-utóbb módosító formájában látnak napvilágot de még egyszer köszönet a részletes kifejtését. Örülök annak, hogy most beszélünk erről, mert jelenleg mert ott tartunk, hogy ugye a bizottság első száz napja eltelt, és egyre jobban látjuk, hogy mit szeretnének tenni. A beruházásokkal kapcsolatban, illetve a, a rugalmassággal kapcsolatban a prioritás az, hogy egyre több beruházás érkezzen, hogy ezzel a reálgazdaságot fejleszünk, illetve, hogy a beruházói környezetet javítsuk. Az új gazdasági irányításban ezeket a célkültőzéseket kell megcélozni. Egyébként a bizottság pontosan ezt mondja ki a ö, munkatervezetében. A vélemény a véleménytervezetben nagyon jól ki van fejtve ez is, ezt hallottuk az imént is. Kiváló lehetőség ez, hogy a gazdasági irányítást összekapcsoljuk a belső piac működésével. Gyakran láttuk az elmúlt években azt, hogy túlságosan nagy a különbség a reálgazdaság és a gazdaság irányítás között. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság munkájának első hónapjában pontosan erre helyezte a hangsúlyt, hogy ezt megoldja. A belső piacot és a gazdaság irányítást össze kell kapcsolni. Ebből a szempontból osztjuk a jelentéstevő javaslatát, azt támogatjuk, tehát ezt a részét teljes mértékben elfogadjuk az, a véleménytervezetnek. A belső piac integritásáról szóló folyamatos és rendszeres ellenőrzés, felmérés, ez is nagyon jó. Ez kiváló javaslat, mindenképpen támogatjuk. Az együttműködés szellemében néhány dologra hadd térjek még ki. Nézzük az első pontot. A beruházási terv, amit elfogadott a bizottság, kiváló alkalom arra, hogy a belső piacot fejlesszük. Úgy vélem tehát, hogy talán meg lehetne azt is említeni itt, hogy az új gazdasági irányításban figyeljünk oda a belső piac megerősítésére, ez az egyetlen, ami igazi növekedést eredményez, és ami igazi versenyképesség növekedést eredményezhet. Ezzel párhuzamosan úgy gondolom, hogy arról is beszélnünk kell, hogy a beruházások egy részét arra lehetne fordítani, hogy a belső piacot kiterjesszük kiteljesítsük. A digitális belső piacra gondolok, az, az infrastruktúrákra, a, költség, a különböző szolgáltatásokra. Nyilván ehhez hozzájárul majd a Juncker terv is, és úgy gondolom, hogy az új gazdasági irányítással ezt össze lehet kötni. Tehát mindez persze kapcsolódik a pénzügyi irányításhoz is, és a pénzügyi szabályokhoz is. Aztán a beruházásról szóló rész, beruházásokról szóló részben úgy vélem, hogy figyelembe lehetne venni azt is talán, és szerepelteti szerepeltetni lehetne, hogy a belső piac igényt tart célzott beruházásokra, nem csak állami beruházóktól, hiszen ugye a, a bizottság nyilatkozata erről is szól. Aztán az európai 2020-as stratégia szempontjából rendkívül fontos az, hogy középpontba kerüljön a reálgazdaság és a, a pénzügyi gazdálkodás közötti kapcsolat, tehát a gazdasági irányítás és gazdasági irányítás és a reál gazdaság. Ezeket a dolgokat kell összekapcsolni, ezzel tudunk segíteni a belső piacon, ezzel tehetjük meg azt, hogy a belső piacot kiteljesítsük. Ezt szeretem volna mondani, és várom az együttműködést a jelentéstevővel, illetve a többi árnyék jelentéstevővel. Szerintem rendkívül jó ez a kiinduló, kiinduló pont. Megköszönöm még egyszer az előadó munkáját, és remélem, hogy meg tudunk majd egyezni a végén. Köszönöm szépen. Thank you, Nikola. Köszönöm szépen, Nikola. Én vagyok az ECR árnyék jelentéstevője, mondja az elnök. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, nagyon keményen dolgozott, és ugye ennek a véleménynek a központi része a belső piaccal foglalkozik, a belső piaci dimenzióval. Azt szeretnénk elérni, hogy a belső piacon még mindig létező akadályok ledőjenek, hiszen a belső piac sokat tehet azért, hogy Európa versenyképesebb legyen, és elérjük a gazdasági növekedést, illetve egyéb gazdasági, gazdasági haszonra is szert tehessünk. Sokszor a kezdem, egy kezdeményezés és a megvalósítása között sok idő telik el, és a célunk itt az, és ezt úgy gondolom így véli a jelentéstevő is, az a célunk, hogy az éves gazdasági irányításról szóló felülvizsgálatunk alkalmával megvizsgáljuk a belső piac helyzetét is. Ugye az egyik inkább a, egyik inkább a fogyasztókra koncentrál, a másik pedig mindenek az állami részére. De most azt kéne megvizsgálni, hogy a tagállamok saját kezdeményezései megvalósulnak-e, vagy lassan vagy csak lassan válnak ezek valóvá. 2012-ben azt mondtuk, hogy a fogadatás iránya plusz 8%-os növekedést jelenhet, illetve hogyha teljes végrehajtás megtörténik, akkor ez egy százalékos GDP növekedéshez vezethet. Ez az egyetlen irányelv. Ezt kéne tehát azért, hogy ez megvalósuljon. Én szeretném, hogyha végrehajtáson lenne a hangsúlyon, tehát hogy hajtsuk, valósítsuk meg a belső piacot, hiszen ez a, ezen a téren a tagállamok még sokat tehetnek. Itt van, vannak jogszabályok, meg kell tenni a tagállamoknak a feladatukat, és ha ez nem, ez nem történik meg, akkor meg kell nézni, hogy ez miért nem történt meg. Hatos szakasz. Ez egy éves jelentés a belső piac megvalósításra, tehát én a megvalósítás, az implementation szót alkalmaznám. A bizottság a munkaprogramjában szintén ezt a szót alkalmaz, az implementation szót, úgyhogy szerintem következetes lenne, hogy ugyanezt a kifejezést használnánk. Még egy rövid észrevétel, négyes szakasz. A jelentéstevő szenvedélyesen írja azt, hogy a gazdasági irányítást partnerségként kell felfogni a tagállami kormányok, illetve az EU-s intézmények között. És ugyanilyen partneri kapcsolatra kell törekedni tagállami szinten a gazdasági irányítás keretében, hogy jobban meg tudjuk valósítani a belső piacot. Szerintem még egy kicsit óvatosabban kéne fogalmazni, hiszen rendkívül fontos például a konzultáció és arra is törekedni kell, hogy az ajánlások függetlenek legyenek, hiszen itt van szó a méltányosságról vagy tisztességességről. Tehát konzultációra van szükség, de úgy, hogy megtartsuk a függetlenségi kritériumot. Tehát, hogy az ajánlások legyenek függetlenek. Ezek lennének a gondolataim ezzel kapcsolatban, és várom a közös munkát a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Next speaker is Ula. Ula Türes következik az Aldétól. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett a vélemény elkészítésekor, vélemény tervezett elkészítésekor. Mindannyian tudjuk, hogy a belső piac az EU gerince, és a gazdasági növekedésnek is ez a legfőbb motorja. Ezért kötelességünk az, hogy a gazdasági irányítás és elációját feltárjuk. Azt hiszem, hogy ez a vélemény nagyon jót tesz majd az Econ jelentésnek, és meggyőződésem, hogy más szakbizottságok is jó véleményeket fogalmaznak majd meg. Néhány dolgot engedjék meg, hogy kiemeljek a véleménytervezetből. Szeretném hangsúlyozni, hogy hogy a reformok mellett kell kiállnunk. Meghallgattam a kollégákat, akik azt mondták, hogy elképzelhető, nek tartják azt, hogy a gazdasági keretet még rugalmasabbá kell tenni, hogy nagyobb növekedés generáljunk, de szerintem nem ez a követendő út. Szerintem most nem lehet lazítanunk, a reformok működnek, csökkennek a deficitek, és lassan, de biztosan Európa kezd kilábalni a válságból. Jó lenne, hogyha az országok jobban megfogadnák az ország specifikus ajánlásokat. Ezeknek semmi értelme, hogyha a tagállamok nem fogadják meg azokat. Ezt úgy lehet elérni jobb, hogy úgy lehet elérni, hogy a tagállami parlamentek jobban magukénak tudják ezeket az ajánlásokat. a, én akár össze is kötnék két dolgot, például a Juncker terv forráséhoz való hozzájutás feltételeként szablán meg azt, hogy egy ország kövesse az ország specifikus ajánlásokat. Ez bizonyára nagyon hatékony lenne. Aztán úgy vélem, hogy utalnunk kéne a KKV jelentőségére, kicsit erőteljesebben, ez jelenti a legnagyobb növekedés és munkahelyteremtési potenciált a, a belső piacon, úgyhogy hangsúlyozottabban ki kéne ezt fejteni szerintem. Aztán a belső piac azon területeikre is figyelni kell, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket tudjuk termelni, a digitális belső piacra gondolok, ez mindenképpen prioritást élvez, és az imént tartottunk egy nagyon érdekes vitát erről. Ezek lennének a meglátásaim most, és én is várom a közös munkát a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Dennis is not. Dennis nincs ma itt, ő a GUE-s árnyék jelentéstevő, Pascal is jelentés, árnyék jelentéstevő. Köszönöm, elnök azt nagyon-nagyon röviden, csak köszönetet szeretnék mondani jelentés tevő asszonynak, nagyon jó munkát végzett. Örülök annak, hogy inkluzív megközelítést alkalmazott. A parlament új funkcióját is figyelembe vette, teljes mértékben egyetértünk ezzel. Örülünk, hogy ez így történt. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, gondolom most nem fogunk mindent eh, megbeszélni, egy másik szakbizottságban erről egyébként már egyeztettünk. Fontos témának tartom például a tagállami parlamentek bevonását. A belső piacsal kapcsolatban az az érzésem, hogy Európa olyan módon kezd el gondolkodni, hogy a hosszú távú érdekeinket nem veszi figyelembe. Úgy vélem, hogy a szociális kritériumokat, illetve a környezetvédelmi kritériumokat, is minden egyes dossziéba be kell venni. Ezt mindig elmondom, de Európa nem működőképes, hogyha nincs meg a megfelelő egyensúly a hosszú távú kilátások, illetve a rövid távú igények, szükségletek között, között például a rövid távú dolgoknál a adósságra, a deficitre gondolok. Tehát jó lenne, hogyha ezt az egyensúlyt megtartanánk, és ne csak olyan Európát építsünk, ahol csak a szakmai, technikai kérdések érvényesülnek. Köszönöm. Röviden ennyit tudok mondani most itt. Thank you. Do we have any other... Köszönöm szépen, van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni, mielőtt visszadom a szót a véleménykészítőjének? Akkor visszadom a szót a véleménykészítőjének, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak az észrevételét és a javaslatait. Örülök is neki, megmondom őszintén, mert az egy oldal terjedelem erősen korlátozott, hogy mindent érinteni tudjak, és így kiteljesedhet ez a vélemény az IMCO szakbizottság részéről is. Maximálisan egyetértek azzal, hogy a gazdaságirányítás és a belső piacnak az összekapcsolása nagyon fontos, és ennek az integritását eh, szükséges és eh, kell is ellenőrizni, amit a képviselő úr mondott. Eh, ugyanúgy egyetértek a beruházási tervnek a hangsúlyozásával is, azonban maximálisan támogatom elnök asszonynak a véleményét arról hogy eh, nagyon fókuszálni kell arra hogy minden új javaslat előtt nézzük meg hogy mik voltak már korábban eh, azok amik megfogalmazásra kerültek milyen irányelv az amit elfogadtunk és támogatást kapott és hogyan ment teljesülésbe és mi az oka annak hogy eh, mondjuk ez a teljesülés akadályozva van és mondjuk az elvárásaink akár GDP növekedésre, akár más eh, indikátorok tekintetében nem következett be, tehát az implementációnak a hangsúlyozása az eh, nagyon fontos. Én maximálisan azt gondolom, hogy partnerségre van szükség a tagállamok és az EU intézmények között, és ez nem egy kényszerpartnerség kell, hogy legyen természetesen, hanem egy konzultatív eh, megközelítés, ami átlátható, és olyan ajánlásokon alapul például az országspecifikus ajánlás önmaga is, ami a tagállamoknak a maximális támogatását élvezi, és ebbe az együttműködésbe az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is úgy vélem, hogy eh, lehet eh, szerepe pont a kontroll miatt és pont a demokratikussága miatt Ula képviselőasszonynal maximálisan egyetértek abban, hogy a belső piac az a gerince a e, gazdaságunknak, és e, tőle várhatjuk a növekedést. Éppen ezért e, fontosak a reformok, olyan reformok, amik a növekedést és a munkahelyteremtést támogatják és segítik. Sajnos valóban eh, igaz, hogy az ország specifikus ajánlásoknak a teljesülése nagyon alacsony 10% körüli tudjuk. Nyilván ez azért van, mert a eh, tagállamok nem érzik magukénak kellő mértékben ezeket az ajánlásokat. Itt sok tennivalónk van nem csak a megfogadása a tagállamok részéről hanem olyan ajánlások megfogalmazása ami tényleg ezt a célt szolgálja és visszamérhető ajánlások és ellenőrizhető ajánlások amiben a felelősséget minden félnek vállalni kell a bizottságnak a javaslatai tekintetében a tagállamoknak pedig a tekintetben hogy miért nem akarták vagy nem tudták azt teljesíteni, vagy milyen alternatív eh, javaslataik voltak a KKV jelentősége az nagyon fontos. Úgy érzem, hogy ebben itt a digitális piacnak külön hangsúlyos jelentősége van. Szerettem volna egy picit elhatárolni a, ezt a véleményt az előző jelentéstől, de ha itt is be fognak kerülni hasonló javaslatok, nyilván nyitott vagyok erre, hogy megtárgyaljuk. Paszkál képviselő úrnak abszolút igaza van abban, hogy a belső piac megközelítése nem szolgálhat rövidtávú érdekeket, hanem hosszú távú érdekek mentén kell gondolkodnunk. Egyensúlyt kell megtartani e tekintetben, és hát mindazokat bevonni ebbe a körbe, akik hasznos javaslattal tudnak élni, de úgy, hogy ezek ne kényszerek legyenek, hanem lehetőségek és maximális együttműködésen alapuljanak. Én azt gondolom, hogy ezek a javaslatok mind hozzáfognak, majd módosítók formájában természetesen járulni ahhoz, hogy ez a véleménytervezet mindannyiunknak a közös álláspontját tükrözze. Nyitott vagyok a módosítókra, és várom is őket. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Módosítások benyújtásának határideje február 11 dél 12, úgyhogy most mindenki fusson haza és írja módosításait. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Ezzel le is szárhatjuk lassan az ülést, de hadd mondjam még el, hogy Megkérdeztük, hogy meg lehet-e ünnepelni a fogyasztói központok tíz éves évfordulóját. Ezt a kérvényt benyújtottuk, várjuk a biztonsági szempontokat figyelembe vevő döntést. Természetesen a parlamenti rendezvény szervezésre külön szigorú szabályok vonatkoznak. Köszönöm mindenkinek a részvételt.